Hyvää huomenta. Jatkamme ihmis... Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Tehát folytatjuk az albizottságunk ülését. Tegnap este láttunk egy filmet, amely a Tiananmen téren mm, életüket vesztettek édesanyjainak beszámolóját tartalmazta, és ez nagyon jó felvezetés arra, hogy a kínai emberjogi helyzettel foglalkozzunk. Ennek az az oka, hogy november 21-én került sor az EU-Kína párbeszéd, struktúrált párbeszédre, és az EU-Kína csúcsra tegnap, ami emberi bizottságunk mindig mindent megtesz ennek érdekében, hogy hogy a csúcsokra is eljussanak a munkánk, eljusson a munkánk eredménye. A megtekintjük a mai programot, akkor láthatjuk, hogy nagyon érdekes vendégeink vannak. 11-ig tart ez az első napi rendi pont, ez a kínai emberjogi helyzet kapcsolatos mini meghallgatásnak nevezhetnénk ezt. várhatóan nagyon érdekes eszmecserét fogunk folytatni. Szeretnék rögtön elnézést kérni a kollégáktól, mert lesznek, akik késnek, és hát nem tudunk tovább állni rájuk, mert minél később kezdjük el, annál később fejezzük be az ülésünket. Nordland nagykövet úr a svéd elnökség képviseletében eh, egy átfogó beszámolót ad majd nekünk az emberjogi párbeszédről és az EU-Kína eh, csúcs találkozó eredményéről parancsol nagykövet úr. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlök én is mindenkit. Hagyományosan a párbeszédet megelőzi egy szeminárium, amely a kormányközi találkozót előzi meg. Idén a pénzügyi és gazdasági válság tükrében vizsgálja, vizsgálta az emberi jogi helyzetet, majd a professzor úr bővebben beszámol erről nekünk, nem is beszélnék erről, nem is vesztegetnék több szót eh, erre, hiszen nem én vagyok ennek a szakértője. hagyományosan, eh, amikor Kínában kerül sor eh, a csúcs találkozóra vagy a párbeszédre, akkor ellátogatunk vidékre is. Eh, idén ezen alkalommal nem tudtunk egy ilyen terep munkáról megállapodni. Peking környékén kormányzati intézményekhez látogattunk el, ahol nagyon érdekes párbeszédet folytattunk a szakértőkkel, a jogász, jogtudósokkal, illetve védő ügyvédekkel. A következő kérdésekről beszéltünk velük, a jogállamiság, az igazságszolgáltatás függetlensége, jogi reform folyamat, a védőügyvédek szerepe, illetve a, az előzetes letartóztatási intézménye, vagy a bíróság eljárás nélküli fogvatartása, úgy tetszik. A gazdasági válsággal kapcsolatos aspektusokra már nem jutott elég idő, és a nemzetközi fórumokon folytatott együttműködés az egy állandó, visszatérő elem itt az emberjogi tanács időszakos rendszeres felvizsgálatával foglalkoztunk, illetve az emberjogi főbiztos kínai hivatalának munkájával. Kínai partnereink szokás szerint nagyon nagy számon vettek részt ezen az ülésen, jó néhány tárca képviseltette magát, korrekt hangnemben folytak a tárgyalások, ahogy azt a sajtó közlemennyi is, is megfogalmazta baráti eszmecsere folyt. Az Unió oldaláról felvetettük a polgári és politikai jogi e, egyezmény kínai ratifikációjának kérdését. E, tíz éve folyik már Kína részéről a ratifikációs munka, ami legalábbis elhúzódónak tekinthető. Nyilván önök is tudják, hogy egyre kevesebb embert végeznek ki, amióta a legfelsőbb bíróság magához visszavette a, a, a alacsonyabb fórumokon meghozott halálbüntetések felülvizsgálatát. Az internet korlátozása is felmerült, az úgynevezett fekete börtönök kérdése is felmerült. Állítólag ezek olyan intézmények, ahol bírósági eljárás nélkül tartanak fogva, illetve mindenféle jogalap nélkül tartanak fogva emberek, ezen intézmények létezését a kínai fél természetesen tagadta. A kínzás kérdését, az emberjogi aktivisták helyzetét is a Xinjiang és a tibeti helyzet, illetve bírósági kérdését is felvetettük. Nyilván tudják, hogy ezek a ezeket a felkeléseket vagy tüntetéseket büntetőjogi elvárás alá veszik a kínaiak, amely számunkra mm, nem elfogadható. És jó néhány esetben a résztvevők, a felkelésben résztvevők halálbüntetés mm, ezekre az emberekre halálbüntetést mértek ki, amelyet mi elítéltünk egyhangúan. Az jogállamiság helyzetében romlásról számolhatunk be. Jó néhány jogásztól megvonták a kamarai tagságát. A legfelsőbb bíróság tagjait jó néhány esetben megfelelő tapasztalat nélkül nevezték ki, és hasonló események, fejlemények alássák a jogállamiság stabilitását. Kína az uniós tagállamok emberjogi helyzetét kritizálta például Svédországban, ahol a számi kisebbség helyzetét emlegették fel kínai partnereink, illetve egy dél-svédországi mecset elleni támadást említettek. Erre természetesen ezen vádakra majd írásban válaszolunk. Side uh, written replies on the individual. A kínai féltől uh, írásbeli válaszokat kaptunk a konkrét felvetéseinkre, az egyes esetekre, emberjogi visszaélésekre, a párbeszédet követően ellátogattunk egy udvariassági látogatást tettünk a külügyminiszter helyetteshez, ahol az ENSZ jogi főbiztosságának hivatalának működéséről beszéltünk, a Lisszaboni szerződés következményeiről is szóltunk pár szót. A miniszter helyettes részletesen nem reagált a felvetésre, de azt mondta, hogy az jogi párbeszédet fontosnak tekinti az Európai Unió és Kína kapcsolatában. Ezt követően, hogy az elnök asszony is említette, került sor az EU-Kína csúcs találkozóra, ahol természetesen emberjogi kérdések is felvetődtek, ahogy azt a sajtóközlemény is tükrözi, de a külügyminiszterek szintjén részletesebben is beszéltünk emberjogi kérdésekről. Köszönöm, nagykövet úr ezt a rövid, ám de kimerítő bevezetőt. Ismét hallottuk, hogy mennyire fontos az emberjogi párbeszéd. Persze az Unióban is vannak problémáink, amelyre mindig rá is mutat a kínai fél. Ezt itt a lehetőséget soha nem szalasztja el. Nagykövet úr, egy kérdés. Felvetették uh, Hu Jian kérdését, aki a tavalyi Szaharov díj, díjazott, mi a, az ő helyzete, mi a helyzet vele és a családjával. Igen, felvetettük, mondja nagykövet, és más egyes konkrét személyek esetét is felvetettük, még ha ezek nem is szerepeltek a írásos listában azonban. A tárgyaló asztalnál nem kaptunk konkrét válaszokat, csak formalitásokat válaszoltak, de konkrét részleteket nem hallottunk sajnálatos módon a kínai féltől. Köszönjük, mondja az elnök asszony. Most az Európai Bizottság véleményét hallgathatjuk meg. Mikales Rokász és Toby King. Mindketten itt van a parancsoljanak. Nagyon kevéssel tudom kiegészíteni a nagykövet úr szavait tulajdonképpen. Tehát csak néhány gondolatot, információt fűznék Hucsiának az esetéhez hozzá, mert nem a kínai részről, de jutottak hozzánk információk azt tudtuk meg, hogy továbbra is rossz az egészségügyi állapota, és gyógykezelést kap, de rendkívül legyöngült, és ez aggasztó. A feleségével kapcsolatban pedig arról értesültünk különböző forrásokból, hogy most már kevésbé korlátozzák a mozgását, feloldották a jelentősebb korlátozásokat, de amikor Obama elnök oda látogatott, akkor továbbra is háriz, házi őrizetben tartották. Ezt az ügyet mi folyamatosan hangoztatjuk. Aztán a csúcsal kapcsolatban elmondanám, hogy közös nyilatkozatot tettünk közzé, ez tegnap jelent meg, és ebben volt egy szakasz az emberi jogokról, a nyolcas bekezdés, ami meglehetősen jó, hatékony megfogalmazás, közös vállalásokról beszélünk az emberi jogok érvényesítésében, a jogállamiságban, és a párbeszédet erősíteni szeretnénk az emberi jogi területen. És aztán azt is megerősítjük, hogy az emberi jogi párbeszédre mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, illetve a jogi szemináriumot is, amihez kapcsolódik, fontosnak tartjuk, és hogy folyamatosan tovább dolgozunk egymással együtt az előrelépés érdekében a polgári és politikai jogokról szóló egyezménynek a ratifikálásáról is szól a szöveg. És a 11 évnyi ö, csúszás ügyében pedig aggályunknak adtunk hangot, ez egyértelműen belekerült a szövegbe. És megemlítjük továbbá azt az elkötelezettségünket, hogy az ENSZ emberi jogi mechanizmusával együttműködjünk. Az az információi szerint nem csak a csúcson hangzottak el ezek az érvek, hanem a külügyminiszteri trojkán is, ahogyan Nordland nagykövettől hallhattuk, illetve Barroso úr, amikor a kínai vezetőkkel találkozott, ugyancsak hangsúlyozta a folyamatos emberi jogi helyzet, illetve a párbeszéd jelentőségét. Amikor az eredményekről beszámolunk a kínai fél felé, akkor szeretnénk ezt egy olyan formában tenni, hogy a fórum konkrét gyakorlati eredményekhez járulhasson hozzá. Ennyit szerettem volna elmondani még nagykövet úrhoz csatlakozva. Elnök, köszönöm szépen. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a tanács az értékelését annak alapján végezte el, hogy az EU-kínai eh, emberjogi párbeszéd hogyan alakul. Erről nyíltan kell szólnunk, és remélem, hogy mi hamarabb megkapjuk majd ezt a jelentést, és hogy láthassuk, hogy mely területen kell fejleszteni az emberjogi párbeszédet. Folytassuk akkor, mert nagyon tartalmas a meghívott vendégeinknek a névsora, széles körben hívtunk meg vendégeket. Gáó Venkian urat szeretném köszönteni, aki az emberi jogok területét képviseli Kínából, vezető szakpolitikai tanácsadó, és New Yorkból érkezett most egyenesen, hogy velünk részt vehessen az eszmecserében. És egy nagyon alapos, írott előadásanyagot osztott ki arra szeretném most megkérni, hogy ennek a fő pontjait emelje ki, hogy utána a vitára is maradjon még idő. Venkián úrnak átadom a szót, tessék. Thank you, Madam Chair and member. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt bizottsági tagok, köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok ebben az igen aktuális vitában. In Parliament resolution on China. Az Európai Parlament igen fontos határozata Kínáról, a kisebbségi jogokról és azok alkalmazásáról nagyon fontos. És rámutat arra, hogy milyen súlyos a az emberi jogi helyzet Kínában. Ez a kínai kormányzatnak is nagyon fontos, üzenetet küld, de az EU intézményeknek és tagállamoknak is. A szolidaritás és remény üzenetét küldi a kínai népnek. Hadd kezdjem személyes megjegyzéseimmel. Én magam kutató voltam a kommunista párt rendszerében mintegy 14 évig. 20 évvel ezelőtt tanúja voltam a június 4-i véres eseményeknek, és hátat fordítottam a rendszernek, és számüzetésbe vonultam. Mivel kiadtam a, az Zhao Enlize legutóbbi évei című könyvemet, a kínai kormány kitiltott az országból életemben. Soha nem fogom megbocsájtani magamnak, hogy anyám mellett nem lehettem ott utolsó pillanataiban. De persze nem vagyok egyedül. Of the conscience, of principle. A egyén, a, a súlyos egyéni választások rendkívül fájdalmasak voltak, mégis meg kell, hogy hozzuk őket mind a mai napig. Ez Kínában nap mint nap elő kell, hogy forduljon. Néhány esetől kivéve ezekről azonban nem tudunk, csak azokról, amelyek a nemzetközi figyelmet is felkelték. De a tegnap esti Tiananmeni anyák című film bemutatáját követően emlékezhetünk arra, hogy rengeteg bátor ember van Kínában, akik mind a mai napig harcolnak a történelmi amnézia ellen, a múlt kényelmes elfogadása ellen és az emberi jogokkal való visszaélés ellen. A nemzetközi közösség óriási kihívása ma az, hogy a jogvédőket a nemzetközi emberi jogok Kínában való eh, elfogadásával, elfogadtatásával is védeni tudja. Ha megengedik, akkor most a kínai emberi jogi helyzetről szeretnék néhány szót szólni. A 2008-as olimpia eredménye még mindig emlékeinkben él amivel azt kívánták bemutatni, hogy Kína milyen hatalmas ma. Ennek ellenére tagadhatatlan, hogy a jelenlegi kínai kormányzat bárkit megbüntet, ha a kormányt kritizálja, vagy egyszerűen csak azt, azt sugalja, hogy reformokra lenne szükség, és bemerészel olyan tényekről számolni, amely árnyékot vet a kommunista párt képére. Okay, okay, okay. Okay. The lead of 18th National Congress of a, a kínai kommunista párt 18. kongresszusán 2000, eh, kongresszusa 2012-ben lesz, de tulajdonképpen már most, előre vetítik, hogy milyen keményvonalas politikát fognak ott is ideológiai ortodoxia és kemény ideológia megvédése érdekében bevezetni. A kínai kormányzat olyan erőfeszítéseket tesz, amelyel az alapvető problémát próbálja, próbálják eltaposni igen mély bizonytalanság él azonban érezhető módon a vezetőkben is. Úgy tűnik, hogy a nemzetközi kömönség, minthogyha e, e, elfogadta volna az emberi jogi eljárásokat. Nagyon sok kormány saját beruházásaikat, saját érdekeiket kívánják védeni. A kereskedelmi, gazdasági érdekeket ennek a puha hatalomnak, a kínai puha hatalomnak a terjedése úgy tűnik, hogy jelentős hatással van az európai országokban, de a kínai kultúrában is. A kulturális csere olyan elem és a tudósokkal való kölcsönkapcsolat, amely hivatalos támogatást jelent a kínai puha hatalomnak azok a hivatalnokok vezették ezt be, akik a pekingi konszenzusban a kínai modellt a hivatalos médián keresztül kívánják reklámozni. A nemzetközi közös, közösség tulajdonképpen csapdába került. Kína ázsiai múltja, kultúrája és az autoriter kínai hatalom azt, sugalja, hogy Kína más, mint a nyugat, és mentesülnie kell, és rá nem vonatkoznak a nemzetközi emberi jogi normák. Azzal, hogy az emberi jogi kérdésekben szabad utat engednek Kínában, a nemzetközi kormány, nemzetközi kormányzatok, alapítványok, kulturális intézmények és tudományos körök engedik, hogy Kína belső harcát ássák alá a hatalman lévők. Visszaéljenek az emberi jogokkal. A kereskedelmi megállapodások ugyanezt teszik. Ironikus módon mindennek veszélyes következménye van. A világ jólétére és biztonságára is. Az emberi jogi megállapodások, a vélt biztonsági előnyökkel összekapcsolva azt jelenti, hogy a, az európai országokban, a világ más országaiban is alapvető jogokat veszélyeztet, a munkavállalók jogát, a gazdaságok biztonságát, a vállalkozások jogait. A gazdasági felnő, fejlődés a valós kínai tapasztalatok alapján megkérdőjelezi azt a mítoszt, hogy a dem, hogy a gazdasági fejlődés maga demokratikus reformokhoz és emberi jogi fejlődéshez vezetne. Kínában és a világ minden egyéb pontján a helyzet a, az emberi jogi jogtiprások miatt csak romlik. Hiszen a globális gazdaságba ezeket a felfogásokat Kína Afrikába, Latin Amerikába a globális gazdaság csatornáin keresztül exportálja. A, az emberi jogi nemzetközi egyezmény nem tehet úgy, sem az EU intézmények és folyamatok, hogy az emberi jogi politika körüli vita átfogó lenne. Fontos látni, hogy a külön, különböző eszközöknek, párbeszédeknek, szakértői szemináriumoknak lehetne a fejlődésben szerepe. Várjuk, hogy a e tekintetben legyen a későbbiekben is e, tárgyalás. A, az Európai Unió, a bizottság és a tagállamok fontos, hogy erős, összefogott üzenetet küldjenek a kínai hatóságoknak. Az egyének számítanak, az emberi jogok számítanak. Határozottan támogatjuk a parlament felhívását, melyek alapján követeli az emberi jogi záradék felvételét az új partnerség és együttműködési megállapodásba, amelyről jelenleg tárgyalnak. A párbeszéd és a, a szemináriumokkal kapcsolatban Az Emberi Jogi eh, Bizottság már korábban is részt vett különböző meghallgatásokon. és nyolc év alatt öt szakértői szemináriumot is rendezett eh, kínai résztvevőkkel. Az EU eh, globális politikai célkitűzéseit tekintve elmondható, hogy egyelőre a, a kereskedelmi közéleti viszonyítási alapok és a kínai emberi jogi fejlődés nem mutatott jelentős előrehaladást. Vajon miért? Van-e, van-e ezeknek a párbeszédeknek, szemináriumoknak konkrét eredménye? Minden olyan intézkedés vagy program, amelyet amelyet depolitizálás vagy a figyelem felkeltés elterelése címkéje alatt rendeztek meg, az már önmagában politikai változást jelent. politikai döntés az, hogy hogyan tárgyaljunk meg bizonyos kérdéseket, és mit veszünk fel. De a jelenlegi politikai döntésekkel a Peking mostani státuszát erősíték. A kormány jelenlegi helyzete azonban azt sugalja, hogy továbbra is megengedett az, emberi, az állampolgárok emberi jogának szisztematikus sárba téprása. Let me close with some recommendations. Fejezésként, ha megengedik, ajánlásokat tennék. Először is. Az EU intézmények hatékonyabban kell, hogy támogassák a kínai jogvédők és független csoportok munkáját, annak érdekében, hogy nyitottság, jogállamiság alakulhasson ki. A múltal kapcsolatos beszámoltathatóság valós lehetőség legyen történetesen a június 4-i eseményekkel kapcsolatban is. Másodszorban az Európai Parlament demokratikusan választott eh, testületként áttekintheti és nyomon követheti azt, hogy az emberi jogokat valóban megfelelően érvényesítik az európai intézkedéseknek és szakpolitikáknak megfelelően, és a demokratikus és emberi jogi eszközöket valóban hatékonyan alkalmazzák-e. Azaz a beszámoltathatóság és átláthatóság érvényesül-e még a korlátozott közpénzek és adófizetői befizetések mellett is. Harmadsorban a szakértői szemináriumokkal kapcsolatban fontos, hogy a szemináriumokat az emberi jogi területen elért eredmények alapján értékeljük. Hogyha a szakértői szekin, szemináriumok tudósok vitáját kell, hogy szolgálja, akkor a tudományos életben elfogadott egyetemleges integritás, függetlenség és szigorúság normáit kell, hogy alkalmazzuk. 2008. decemberében eh, nyilvánosságra hozták az EU-Kína emberi jogi párbeszédének és eh, jogi szakértői szemináriumának értékeléseit. Ebben további konkrét ajánlásokat találhatnak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet erősíteni a rendelkezésre álló eszközök átláthatóságát, a beszámoltathatóságot, és hogyan fokozható, erősíthető a független nem kormányzati szervek, EU szakértők és az Európai Parlament részvétele és szerepe. Azt javasoljuk, hogy, hogy a meghallgatást rögzítsék is. Végül pedig az Európai Unió emberi jogi politikája nem, jelenthetnek má, nem jelenthet más, mint hogy az Európai Unió és a tagállamok konkrét, gyakorlati lépéseket tesznek annak érdekében, hogy segítsék a kínai nép célkitűzéseit és harcát a demokratikus nyitott társadalomért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Venkian úr és köszönjük a konkrét ajánlásokat, javaslatokat is, amelyek nagy mértékben egybevágnak azokkal az igényekkel, amelyeket az Európai Bizottsághoz, a tanácshoz, illetve Kína irányába is szoktunk intézni. Ön a fő szószóló itt a mai napon, illetve fő meghívott vendégünk, aki messziről érkezett. A többi hozzászóló nem kap annyi időt, mindenkit arra kérnék, hogy szolidaritást mutasson. Kilgorul. elnézést kérek, hogy ön se kaphat több mint 5-7 percnyi hozzászólási időt. Szeretném ön szeretettel köszönteni. Finnországban már találkoztunk, ön nemzetközi jogász, és a társszerzője a jelentésnek, amely a Falankungról szól. És konkrétan foglalkozott ennek keretében a szerv kereskedelemmel, az illegális szerv Ön Kanadából érkezett, úgyhogy átadom most a szót. Mikrofont kérnénk szépen. Azt hiszem, hogy mindenki a, kaphat egy példányt majd a, az írásbeli anyagából az előadásomnak, és igyekszem megfelelni a 7 percnyi hozzászólási idő követelményének. A jelentés az valóban a falankung szervekkel való kereskedelemről szól. Gao úr beszámolójából hallhattuk a mostani helyzetet. Gao Ji Sheng, aki nem a rokona, hasonlókról számol be. 2004-ben az egyik vezető kínai jogász volt, és azóta Nobel békedére is jelölték. A falankung egyik aktivistáját védte meg, akit munkatáborba küldtek tárgyalás nélkül felső utasításra Úgyhogy írt a népi kongresszusnak, és írt a pekingi vezetésnek, és, és eh, Gao nem praktizálhat azóta, az ügyvédi irodáját eh, bezáratták, a feleségét, eh, és börtönbe zárták vele együtt, és meg is kínozták az Amnesty International beszámolója szerint. Nem tudunk azóta róluk semmit, mert nem kommunikálhatnak a külvilággal. És David mavis meglátogattunk egy tucatnyi országot, európai országot is, és azt tapasztaltuk, hogy a falankunk tagjait 99 óta rendszeresen munkatáborba, ott kényszermunkát végeztetnek velük, a földön alszanak, fizetés nélkül dolgoznak, megkínozzák őket, és exporttermékeket készítenek, ruházati cikkektől egészen karácsonyi áru cikkekig, tehát ezzel a kérdéssel kiemelten kell foglalkoznunk. Még Mao hozta létre a kényszermunkatáborokat, és a hitleri harmadik birodalom állapotaira emlékeztetnek. Akár négy év is eltölthető ott, bármiféle bírósági tárgyalás nélkül 2005-ben 300 ezeres kapacitás volt 340 táborban. És a falun gong eh, tagjai sűrűn kerülnek oda. Totalitárius uralom alatt gyakorlatilag bármit megengednek maguknak az emberi jogok területén. Crystal Chen az egyik Falun Gong tag, akinek a fényképe szerepel is az anyagunkban, és amatőr színész, egy export-import cégnél dolgozott, három hónapot töltött, három évet töltött, bocsánat, ebben a táborban, és közben átért mindenféle testi szenvedést, megkínozták, megverték, és erről be is számolt. Kínán, Kínából elmenekült, most menekültként él, és azt mondja, hogy a kínai politikában más szerepre nem törekszenek az aktivisták, és ő sem, csak szeretné javítani az emberi jogoknak a helyzetét, továbbra is büszkén vállalja a kínai származását. A Falun Gong tagoknak a szerveik miatti legyilkolásával kapcsolatban arra jutottunk, hogy a Falun Gong tagokat nagy számban ölik meg azért, hogy ellopják a szerveiket és felhasználják őket. Júliusban jelentek meg az első adatok, és aztán múlt hónapban könyvformátumon is kiadtam ezt a, a beszámolót. A Falun Gongot sokszor félreértik, alapvetően egy hagyományos kínai tanításról van szó, napi szintű életvitel etikai vonatkozásaival és meditációval foglalkozik. Az volt a probléma, hogy 92-ben indultak, és 99-re túl népszerűvé váltak a párt szemében, és a párt elkezdte félteni tőlük a számbeli, illetve a szellemi fölényét. Falungong tagok 92-től a kormány becslése szerint most már 70 és 100 millió közöttére tehetők. És a kínai média démonizálja őket 99-től kezdve, a falangong hívőket letartóztatják, a tiltakozókat ugyancsak letartóztatják, meg is kínozzák, és hogyha megbánást tanúsítanak, akkor szabadon engedik őket, ha viszont nem, akkor bekerülnek a kényszermunka rendszerbe, a táborokba. És a gyanúk szerint exportálják a szerveiket többek között Kanadába és Európába, és attól tartok arra hívnám fel a figyelmüket, hogy érdemes elolvasni ezt a jelentést, az internetről letölthető, vagy pedig a, a könyvet is érdemes elolvasni. Két dologra hívném fel, a, hívnám fel a figyelmet, csak a Falun Gong hívőket tesztelik, illetve vesznek rendszeresen vért tőlük és szisztematikusan kínozzák is őket. A tesztelésre pedig azért van szükség, hogy a vércsoportjuk alapján a szerveknek a kompatibilitását meg tudják állapítani. És <clears throat> két, kétszer is vettek vért Krisztál Csentől, közben ott volt a táborban. Krisztál Csen, és valaki, aki Helsinkiből érkezik, sánkába érkezik, bejelentkezik egy szállodába, és a, ezt úgy kell elképzelni, hogy e, Krisztál Csenget beviszik egy klinikára, megölik, és e, a szerveit pedig átadják átültetés céljára. És a legtöbben el sem tudunk képzelni hasonló szörnyűséget a 21. században. A hagyományos megoldás az, hogy a kivégzések után a szerveket átadják átültetésre, és a szerv adományozásnak nincsen országos rendszere, nincsen szisztematikus megoldás erre. A egyetlen lehetőség a kivégzettek szerveivel való kereskedelem. Drámai módon megemelkedett Kínában a szerv kereskedelem a falungok betiltása után, és a kivégzetteknek a száma tulajdonképpen állandó, sőt, egyes esetekben nőtt. 41.500 szervet adtak át becsléseink 2005 óta a Falun Gong hívek testéből, és a könyvemben erre e, van egy vonatkozó táblázat, és ezt nagyon szívesen átadom. Kihagyom a következő részt, és hogy a kórházban érkező telefonok alapján mire jutottunk. Ami a lényege ennek, azt próbáljuk megállapítani, hogy melyik az a bűnözői kör, amelyik a börtönben a szervkereskedelem áldozata lehet a 68 bűn, amiért halálbüntetést lehet kapni Kínában. És annak ellenére, hogy időnként helyi lakossághoz is kerülhet a, a szerv, ezzel együtt elítélhető ez a elítélendő, ez a gyakorlat. És az egyik megoldás a területen kívüli jogalkotás lehet, hogyha azt mondjuk, hogy egy olyan finn vagy kanadai, aki szervért érkezik Kínába, és nem néz utána, hogy legális forrásból származik-e, az jogszabályba ütközik a mi országunkban, és ezért eljárás indítható ellene. Ez az első ajánlásom. A második pedig, hogy bárki, akiről kiderül, hogy a kínai szervkereskedelem részesévé vált, az az összes országból kitétandó, ideértve az Európai Uniót is. Aztán a muzulmánokat, keresztényeket és egyéb civil társadalmi forrásokat alapul véve azt láthatjuk, hogy Kínában a pártrendszer továbbra is súlyosan megsérti az emberi jogokat, és az összes kereskedelmi partnert egyenlő és tisztességes bánásmódban kell, hogy részesítse Kína, és Kínában úgy gondolom, hogy megvan az elszántság és az intelligencia is az emberiség ügyének a vállalására. Köszönöm szépen! Köszönjük ezt Kilgor úrnak, ezt a kiváló ékes szóbeszámolót. Szinte hihetetlen hogy a Falun Gong békés hívőit ilyen kínzásoknak vetik alá. Üdvözölni szeretném Catherine Kinzelbakot, a Ludwig Bosman Emberjogi Intézettől Bécsiből. Parancsoljon önél a szó. Köszönöm, elnök asszony. Örülök, hogy én is hozzászólhatok, és én is csatlakozhatok azokhoz, akik felolvasnak egy előre elkészített szöveget az emberi jogi kérdésekről. Több mint 60 interjút végeztünk az elmúlt két évben. Személyes véleményemet osztom meg önökkel. Ön semmilyen hivatalos intézmény véleményét nem képviselem. Három dologról szeretnék beszélni az emberjogi párbeszéd működik-e, javítja az emberjogi helyzetet Kínában, vannak-e negatív következményei, és három, mit tehet az Unió és a Parlament? Lássuk az első kérdést. Az Európai Unió tanácsa újból és újból elmondja, hogy az emberjogi párbeszéd csak akkor elfogadható eszköz, hogyha sikerül javulást elérni. Egy külső szakértő idén először értek el ennek a hatékonyságát, de csak azzal foglalkozott, hogy a párbeszédet hogyan lehet javítani. Nem tette fel azt a kérdést, hogy érdemes-e egyáltalán folytatni a párbeszédet, van ennek bármiféle eredménye. Negatívan nem szabad ezt értékelni, nem kellettek értékelni, mert hát alternatív politikáról a tagállamok úgysem tudnak megállapodni. Kína a következőképpen vélekedik erről, először is a célja az, hogy Kínával kapcsolatban az Unió eh, ne teljesen elfoglalás indítványt az ENSZ-ben, illetve közös eh, megértést próbálnak eh, létrehozni, nem a probléma megoldás fóruma ez. Évi két ülés kis számú szakértővel átfogó reformokat nehezen hozhat. Trójai falóként pedig aztán végképp nem működhet. Chris Patton 2000-ben az Európai Parlamentben azt mondta párbeszédről, idézem. Our position on the human rights dialogue, then we need to be able to convince you that it is actually getting somewhere. That, in my judgment, is the challenge for the next few weeks. Chris Patton tehát elég negatívan beszélt eh, kilenc évvel ezelőtt az, eh, az EU-Kína emberögi párbeszéd hatékonyságáról, hatásosságáról, és az azóta eltelt években sem javult sokat a helyzet. A korábbi években azonban Kína próbálta elítetni az Európai Unióval, hogy hasznos ez a párbeszéd, minden sörös elnökség kapott egy kis koncesziót, egy gesztust, már csak azért, hogy fenntartsák a párbeszéd. Hagy hozzak erre egy pár példát. 99-ben a finn elnöksége alatt bejelentették, hogy a halál büntetést eltörli majd Kína. Kohom, az emberi munkacsoport ekkor ezt e, áttörésnek e, tekintette. Azonban rádöbbentek, hogy ez csak egy e, diplomáciai fellépés volt arra, hogy a kritikus hangokat elhallgattassák. Hosszú évek tárgyalását követően 2005 őszén a kínzás eh, ellenes külön megbízott ellátogatott Kínába, ami egy külön engedmény volt az Unió számára, de csak azért, mert eh, európai származású volt ez a külön megbízott, az elnök asszony felszólítja a hozzászólót, hogy kicsit beszéljen lassabban, mert tolmácsolni lehetetlen ilyen tempóban. So he was invited in 2005 and the EU was told that this was a result of the... Tehát 2005-ben kapott meghívást, ez a külön megbízott azért, mert európai töltötte be ezt a posztot. Az Európai Unió eh, elért ugyan valamit, de hogy ez a párbeszédnek köszönhető-e, az kérdéses főként azért, mert az amerikai kormányzat eh, ragaszkodott ahhoz, hogy eh, ez megtörténjen. Egy kormányközi koordinációs csoportban ez a burn folyamat nevet viselte korábban, egyértelművé vált, hogy minden partnerének eh, ugyanolyan Tehát mindenki, ha ugyanazt az engedményt kapja, az nem is engedmény. 2004 és 6 között jó néhány nyilatkozatot adott ki a tanács az, azzal kapcsolatban, hogy egyeseket szabadon bocsájtottak Kínában, hogy ez mennyire köthető a párbeszédhez, az kérdéses. Nem találkoztam még olyas valakivel, aki komolyan azt mondta volna a szakértők közül, hogy az Unió komoly szerepet játszott volna ezen személyek szabadon bocsájtásában. Ez a lista tehát az egyes fogatartókkal kapcsolatos információszerzés szolgálja, a fogatartásuk körülményeit javíthatja, ezért ez egy fontos eszköz, de szerintem az Unió nem állíthatja azt, hogy az ő eredménye, sikere az, hogy az egyes jogi aktivistákat az elmúlt évtizedben szabadon bocsájtottak. Na valóságban nagyon nehéz konkrétan eldönteni, hogy általában Pekingre mennyire tudunk nyomást gyakorolni ezen eszközzel. Valószínűleg ez az jogi párbeszéd semmiféle döntés nem befolyásolt komolyan. Talán hozzájárulhatott, bár én ezt is megkérdőjelezem. A párbeszédben résztvevő hivatalnokok nem is tudnak kínálni jól a legtöbben, ugyanez igaz a párbeszéd szemináriumban résztvevő tudósokra, jogtudósokra, ezért nem tudják a belső, Kínában folyó belső párbeszédet, vitát figyelemmel követni pedig hát a célja ezen viták befolyásolása lenne a szemináriumnak és párbeszédnek. Ha nem tudjuk, hogy változott-e a vita, akkor hogyan tudjuk megítélni, hogy tettünk-e bármit is. Az emberi jogi tanácsban tehát zárt ajtók mögött folyt egy évtizeden keresztül. Most először nyitották meg az emberi jogi tanács üléseinek az ajtait és a közös cél az az volt, hogy a kritikát megelőzzék az uniós tagok, színes európai képet festettek. Nem volt egy kérdés vagy ajánlás sem, amelyet minden uniós hozzászól következetesen feltett volna. Túl sokat próbál markolni az Európai Unió, a megalapított benchmarkok túl szertágazóak, a fegyverembargó megszüntetése vonatkozóan négy prioritást fektettek le. Az A ratifikációja, a Tiananmen tartóztatottak szabadon bocsájtása, az ellenzéki hangok szabad érvényesülése, és végül az Unió nem eh, szüntette be a fegyverembargót, ezt tudván eh, Kína nem is tett igazán semmit ezen a négy területen. Negative consequences. Of course there are. Vannak-e negatív következményei egy ilyen párbeszédnek? Igen. Úgy vélem, hogy a két oldalú emberjogi párbeszédek, eh, folyamatok marginalizálódtak, az az üzenet, hogy foglalkoztatnak minket az emberi jogok, emberi jogok, de nem túlzottan. A szemináriumok is problémásak, mert eddig nem látták el azt a szerepüket, hogy konkrét közös ajánlásokat ajánlások szülessenek itt, a civil szervezetek pedig ebben a hivatalos párbeszédben nem kapnak szerepet. 97-ben, amikor mielőtt újra indult volna ez a párbeszéd, akkor megállapodást született arról, hogy a civil szervezeteket is bevonják. Azonban a kínai demokrata eh, párt elleni fellépés miatt a civil szervezetek kivonultak ebből a folyamatból, később aztán újból megpróbáltak eh, beszállni, de a hivatalos fórumba eh, nem kaptak újra helyet. Zárásképpen tehát felmerül a kérdés, mit tehet az Európai Unió és az Európai Parlament. A véleményem az, hogy át kell gondolni az emberjogi stratégiát Kínában. Az elmúlt tíz évben jó néhány ajánlást tett az Európai Unió a párbeszéd megerősítésére is. Ugyanez az üzenet még most is. Ez a megközelítés nem működött a múltban azért, mert a kínai döntéshozóknak és az európai döntéshozóknak is az a legkényelmesebb, hogyha perifériára szorulnak az emberjogi kérdések azonban a hatékony emberjogi jogi aktivizmus szempontjából nagyon káros ez. Az, az egyes esetekkel kapcsolatban az uniónak nincsen szüksége erre a párbeszédre. Az unió pekingi képviseletén keresztül is megtehetné mindezt. Hogyha többet kíván elérni az Európai Unió, akkor ennél fókuszáltabb fontossági sorrendeket kell felállítani és követelményeket, például a halálbüntetés, a kivégzéssel kapcsolatos moratórium bevezetésére jelenlegi céljunk ugyanis, ugyanis nem reálisak. például az Unió kiléphetne ebből a párbeszédből, azt mondaná, hogy nem folytatja tovább, hogyha ezt a halálbüntetés moratóriumot Kína be nem vezeti. Ez egy jó exit stratégia is lenne. A múlt héten is egyébként pont erre szólították eh, föl. Szerintem eh, egy bármiféle Unió Kína közötti uh, politikai együttműködési megállapodásnak részét kell, hogy képezze egy ilyen klauzula. Ezért a partnerség és együttműködési megállapodásokat csak olyan országokkal kössen az Európai Unió, amely a nemzetközi polgári és politikai jogokra vonatkozó egyezményt ratifikálta. ha nem tévedek, egy ilyen állásfoglalása, például a Pakisztánt is bevonnánk egy példaként, nem csak Kínát emelni ebből ki, de talán elérhetnénk azt, hogy az ICCPA ratifikációja terén Kína végre e, előre mozdulna, ami már kis, de fontos eredmény lenne. Köszönöm szépen, Kizelbach asszony. Szeretném megköszönni az emberi jogi párbeszéd elemzését is. A javaslatainkban nyilván arra kell majd támaszkodnunk, hogy az ICCPR a kereskedelmi megállapodások előfeltétele legyen. Az Európai Parlament nagyobb befolyásolási lehetőségekkel rendelkezik ma már a harmadik államokkal való megállapodásokban is. Sábász úrnak adom meg most a szót. Sábász úr az Emberi Jogi Központból Jan, az intézet igazgatója. A központ az Európai Bizottsággal egy szerződéses jogviszonyban áll a Kinzelbach asszony által említett jogi szemináriumok eh, megszervezésével kapcsolatban. Kinzelbach asszony jelezte már, hogy ezek a szemináriumok ürügyé váltak. a nem kormányzati szervek, az emberi jogi aktivisták részvételét akadályozták ezzel. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én nem vettem részt a politikai párbeszédben aktívan, úgyhogy nem igazán tudok majd kérdésekre válaszolni, hogy milyen hatással voltak ezek a tudósoknak szervezett szemináriumok a gyakorlati folyamatokra. Amit azonban elmondhatom, az az, hogy a szemináriumok már egy évtizede, talán kicsit hosszabb ideje is zajlanak a 90-es évek vége óta, amióta a változások elindultak. Az idő java részét európai szervezőként töltöttem e munkában. Látom tehát a fejlődést, és azt is, hogy milyen nehéz ez a folyamat. Ahogy a teremben nyilván mindenki, vagy a legtöbben ennek tudatában van. A központ alapvetően workshopokat szervez európai egyetemek tudósainak részvételével nagyon sokféle tudós az Európai Unió tagállamaiból. Kínai egyetemek vesznek részt, voltak olyan idők, amikor nagyon széles körű részvétellel, a közelmúltban azt hiszem pedig, hogy hiszem egy kicsit sű, szűkebb, alapvetően a központi pekingi akadémiai intézményektől jönnek, és természetesen civil társadalom, nem kormányzati szervek képviselő is ott voltak. A két héttel ezelőtti Pekingben megtartott legutóbbi workshopon az Amnesty International, Human Rights Watch és más szervezetek is részt vettek. Nagyon nehéz volt az ülések sora megszervezése az elmúlt években. Van, amire nem került sor, van, amit az utolsó pillanatban töröltek, akkor, amikor már előadást is akartak tartani a résztvevők. A köz, az alapvető feladatunk a szervezés, és ezzel együtt azonban azt mondhatom, hogy bár nehezen, de sikeresen megszervezett szemináriumok is voltak, és nagyon fontos kérdéseket tárgyaltuk meg. Ugye a legfontosabb mindig a téma, amiről tárgyalunk, és a résztvevők. Először is nézzük a résztvevőket. Bár a nem kormányzati szervek részvétele igen széles, ugye mondtam, hogy a legutóbbi szemináriumon az ember, a Human Rights Watch, Amnesty International képviselői is ott voltak, mindig vannak olyanok is, akik a kínaiak vörös zászlói, különösen akkor, hogyha Kínában vagy Pekingben van a szeminárium. És ez akadály. Erről tárgyalni kell ha csak nincs valami félreértés ebben, de fontos, hogy a kínai tudósok és az ír emberi jogi központ között ezek nem ilyen háttérmegállapodások. A tudós társadalom azonban nem tudja befolyásolni a kínai részvételt. Nézzük a témákat. A legutóbbi szemináriumokét is. Nagyon sok mindennel foglalkoztunk és a legfontosabb emberi jogi problémákat érintettük, ami Kínában aktuális. Nem volt tabu soha. Például a halálbüntetés, a munkával való átnevelés, az igazság szolgáltatás hiányosságai, a táborokban vagy börtönökben való kínzás. Van persze néhány olyan kérdés, amiben nem lehet megállapodásra jutni a kínaiakkal hogy mondjuk rendre tűzzük például. Volt ma délelőtt már a falangong, falangong esete. Nem hiszem, hogy nem, nem szeretnék ott lenni a teremben, hogyha ezt szeretnénk, amikor ezt javasoljuk rendre tűnni, de úgy gondolom, hogy, hogy a kínaiak lennének az elsők, akik ezt levennék. Nos, a szemináriumokkal kapcsolatban úgy gondolom, hogy a legjobb a szemináriumok során mindig a jó ellensége lesz. Ennek a tipikus esete ez. Hogy mondjam, mit jelent -e számomra ez? Ugye nagyon sokan beszéltek a szemináriumok hitelességéről, vagy érvényességéről ma délelőtt is. Ez egy nagyon kemény és túl általános értékelés. Túl kemény, ha azt mondjuk, hogy semmit nem értünk el. Az is túl kemény, ha azt csugalnánk, hogy nincsen semmi fejlődés vagy pozitív eredmény. Persze nincsen semmilyen olyan probléma, vagy nincsen olyan gond, hogyha a hiányosságokról, emberi jogi problémákról beszélünk Kínában, illúziónk természetesen nincsenek, hogy vannak ilyenek. De az emberi jogi problémákkal kapcsolatban, ami elhangzott, azt mind alátámasztam, aztam. De az, hogy ne lenne előrelépés vagy fejlődés, arra azt úgy gondolom, hogy az nem, nem fair értékelés. A tudományos szakterületem ez, és amin részt is vettem, azok a tudós szemináriumok és egyéb olyan tevékenységek, amelyek párhuzamosan működtek, alapvetően az Európai Unió finanszírozásában, a halálbüntetés kérdésével foglalkozott. Már több mint egy évtizede foglalkozom ezzel Kínával kapcsolatban, és van fejlődés a törvénykezésben is. Úgy látom, hogy a kivégzettek száma csökken, bár természetesen ezt úgy kell kezelni, hogy pontos statisztikáink nincsenek. De amit tudunk Kínáról az, el, az elmúlt évek alapján, az alapján azt mondhatjuk, hogy lényeges csökkenés van a területen. Végül pedig, ami ami még fontos, az a szemináriumi viták minősége. Alapvetően tudósokkal kapcsol, vagyunk kapcsolatban, az ő véleményüket, ő felfogásukat halljuk, és az elmúlt években a határozott fejlődés tapasztalható. Katrin Kieselbach, vagy Kinzelbach elnézést említette, hogy a kínaiak bejelentették az egyik ülésen, hogy már a halálbüntetés eltörlésén gondolkoznak. Én mondjuk nem emlékszem ilyesmire, hogy bármilyet terveznének. Szerintem talán ez mondjuk hosszú távú célkitűzés lehet. Rövid távon reform, a halálbüntetés megreformálását tervezik csak. De azért van fejlődés. Amikor tíz évvel ezelőtt a munkát elkezdtem, akkor a kínaiak például semmiféle rugalmasságot nem voltak hajlandók a halálbüntetéssel kapcsolatban mutatni, mondván, hogy ezt szeretik a kínaiak, elfogadják, és ennek a, a jogtalansága az európaiak egyfajta megszállott felfogása. Azóta azonban a cél, a cél, a hosszú távú cél valóban az, hogy eltöröljék ezt, és az emberi jogi tanácsban két évvel ezelőtt a kínaiak el is mondták ezt. Nagyon fontos reformokat vezettek már be, a gazdasági bűncselekményekre kiróható halálbüntetések és egyéb büntetésekre kiróható halálbüntetés eltörlésében. Tehát eh, ez a fejlődés, ez vitathatatlan, és ez a mi közbeavatkozásunk, munkánknak az eredménye. Talán egy érv, amivel nem kell eh, foglalkozunk, amit kiiktathatunk, az az, hogy ez az amerikai nyomásra történt, tehát hogy az amerikaiak nyomására törölték volna el a Kínában a halálbüntetést, ezt talán elfelejthetjük. De az nem e, tartom fernek, hogy e, semmiféle fejlődést nem fogadnak el. Ez egy nagyon bonyolult, átfogó folyamat. Kínában az emberi jogok kérdésének nagyon sok visszafogója, hátráltató ereje van, de az a tény, hogy van párbeszéd, van eszmecsere, sem nem okozza a problémát, sem pedig az a varázsgömb, amivel majd óriási fejlődés érhető el. Ez egy kis lépés, de érdemes megtenni. A tudósok a civil társadalom része. Az emberi jogok terén, amely a tudományos élet viszonylag új szakterülete, ugye az egyetemenken már vannak emberi jogi tanszékek, én is egy ilyen tanszék vezetője vagyok, vannak ilyen szakértők is. De a a, a nem kormányzati szervek és a tudományos emberi jogi és egyéb civil társadalmi emberi jogi szakértők között eltérések vannak, az azonban egyöntetően cél, hogy fejleszék ezeket. És ugyanez igaz Kínában is. Az ottani tudományos élet, emberi jogi tudományos élet, az emberi jogi nem kormányzati szervezetek az országban az emberi jog helyzetét, jogok helyzetét kívánják javítani. Milyen kapcsolat van a kínai, tehát mindenféle kapcsolat a kínai és az, e, az európai tudósok között ezt segíti. És az emberi jogok fejlesztéséhez járul hozzá a tudósokon keresztül. Az ülések minőségét sokféleképpen próbáltuk javítani, és ezt továbbra is megtesszük. De azt kérem önöktől, hogy figyeljenek eh, arra, hogy milyen pozitívum eh, milyen pozitív eredményei vannak a szemináriumoknak kínai emberi jogi fejlődésben. Köszönöm szépen, Sábász professzor. Nagyon fontos természetesen az, hogy a jogalkotás, az igazságügyi helyzettel kapcsolatos szemináriumok, párbeszédek zajljanak. Említette, hogy a parlament követeli a központi emberi jogi eszközök ratifikálását, és ezt továbbra is megteszük. Adams kollega, aki megkapja a szót, az a Human Rights Watch ázsiai igazgatója, aki az úgynevezett eh, fekete, kínai fekete börtönökről írt egy előadást, és ezt tartja meg. Köszönöm szépen a felkérést és a lehetőséget. Fél percben szeretnék ehhez a témához hozzászólni. Szerintem a kínai kormány semmi nem tenné boldogabbá, mint hogyha értesül, hogy az Európai Parlament az értékes idejét arra fordítja, hogy ezen a szinten vitatja a kínai emberjogi helyzetet én úgy gondolom, hogy Catherine-nek az előadása kiváló volt, mert tiszta és reális képet adott arról, hogy a szeminárium az milyen eredményre vezet, de nem ez a dolgoknak a lényege, ne töltsünk túl sok időt ezzel, és ne vezessük magunkat félre az ügyben, hogy az emberi jogokra jelentősen visszahat a párbeszéd, illetve a szeminárium. Teljesen más a kérdés. Én nem hiszem, hogy különösebben produktív módon fordítjuk erre az időt, hiszen eh, Kínában a kínaiak egy sor problémával szembesülnek, és a kínaiak célja pontosan ez, hogy erről beszéljünk folyamatosan. Ezt tapasztaltuk a párbeszédben az utóbbi években. Néhány konkrét dologra szeretném felhívni a figyelmet. A svéd nagykövet úr utalt a fekete börtönökről szóló jelentésre. Két héttel ezelőtt mi publikáltuk, és a kínai kormány az igazságügyi rendszeren kívül működő rejtett börtönöket üzemeltet. És lezárják a kínai nép számára az egyik elégedetlenségi csatornát, amin ezt kifejezhetnék, és ezt kell kiemelni. Tehát a szólásszabadságot kell növelni a kínaiak számára a magánéletben. Húsz évvel ezelőtt egy vacsoraasztalnál azt tapasztaltuk, hogy a kínaiak külföldi előtt nem beszélnek szabadon, mert féltek. Most már elmúlt ez a veszély, más a helyzet, hogyha Kínába látogat az ember, akkor ezt tapasztalja. Ugyanakkor az államnak a hatalmát, a pártot kritizálni, az embert könnyen bajba sodorhatja és a bíróságok nem függetlenek, nincsen jogállamiság, és a hierarchián belül a szamár létrát megtartva lehet elméletileg jelezni a problémákat, de hogyha Pekingbe akarnak felmenni vidékről az elégedetlenek, azért mert elkobozták a földjüket, és hasonló okok miatt elégedetlenkednének, akkor ezt nem tehetik meg, mert van egy háttérrendszer, amely begyűjti ezeket az elégedetleneket, zárkába rakja őket, elkobozzák a vagyonokat, kínozzák, verik őket, és néha a, vagy szabadon engedik őket, vagy pedig bekerülnek a hivatalos bírósági rendszerbe. A hivatalos kínai álláspont a külügyminisztériumon keresztül az, hogy mindez hazugság, nem léteznek ilyen börtönök. És a hatóságok számára a probléma úgy fest, hogy az internet lehetővé tesz, hogy az emberek különböző országrészekből kapcsolatot tartsanak egymással, és a, a, a blogoszfér, a, vagyis a blogszféra nagyon nekiindult Kínában. Két nappal ezelőtt az Outlook nevű pártszócső konzervatív kínai magazin megjelentetett egy beszámolót, amely még keményebben fogalmaz, mint a mi összefoglalunk, és felhívja a figyelmet erre nagyon súlyos problémára. Azt mondják, mi nem tudtuk ezt számszerűsíteni, azt, e, azt mérték fel, hogy az embereket befogó e, börtönszállítóknak a száma tízezer körül van. Tehát ezt elképzelhetetlennek gondoltuk volna korábban, hogy a kínai hatóság is elismeri, illetve erről beszél. Tehát ez egy nagyon súlyos társadalmi probléma. Hongkongban tartottunk egy sajtótájékoztatót, a BBC-n leadták, az Al Jazeera-n is megjelent, tehát a nemzetközi sajtó ezzel foglalkozott, úgyhogy a közvélemény nyomása érvényesül Kínában. És kellő figyelmet kapott ez a kérdés, tehát most már foglalkoznak vele. Az EU, illetve a kormányfőknek is köszönhető ez. Az új főképviselő a csendes diplomácia elvét hangoztatta. Kína esetében ez nem működik. Ez egy kudarcos zsákutca. Tehát mi arra kérnénk önöket, hogy a főképviselőnél érjék el, hogy a jövőben ne ringassuk illúzióba magunkat a Kínával való párbeszéd ügyében. Tehát nem a párbeszéd, nem a szemináriumok, nem a konferenciák segítenek az emberi jogokon. A halálbüntetés ügyében pedig nem a személyes kapcsolataim miatt mondom, hanem mivel a legmagasabb szintű közbeszédbe bekerült ez jelenthet kellő nyomást, és az EU esetében kemény, határozott, publikus közbeszédre van ez ügyben szükség. És Kínából a fő üzenetek, amiket hallunk, nemzetközi támogatás, publicitás, erre van szükség. Tehát ezt az elvet kell, és nem az árt ajtók elvét követni. Köszönöm. Kiitos erittäin paljon näistä mielenkiintoisista. Köszönjük Adams úrnak ezeket az érdekes felvetéseket. Holnap lehetőségünk lesz arra, hogy Esten bárónőnek és felvázoljuk a stratégiánkat, hiszen ellátogat az albizottságunkhoz az újonnan megválasztott, kinevezett eh, külpolitikai képviselő. A, fel kell akkor vetni, hogy a elnézést, a külügyi bizottságban látogat, aminek mi az albizottsága vagyunk, de ott majd megoszthatjuk azt a véleményünket, hogy a csendes diplomácia nem működik Kínával. Ja muutkin voivat pyytää puheenvuoron, ja sitten meillä on täällä myös muita. Eddig páran már kértek szót, a vendégeinknek is meg kell még adnom a szót. Az első hozzászóló Szemke úr, Macmillan Scott, Rüppelsz asszony. Janszki úr az első. Yeah, thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek, um, hogy felnyitották szemünket. Venkian úr hozzászólása um, valóban profán elemzése volt a kínai emberügyi helyzetnek. A legérdekesebb részletek arra utaltak, hogy az emberügyi helyzet, illetve emberügyi aktivisták helyzete Szovjetunióban mennyire hasonlított a mostani kínai helyzethez. Emlékszem a 70-es, 80-as években a Szovjetunióban az ellenzéki hangok mit mondtak, nagyon hasonlókat, mint most Kínában. Azt mondták, ne engedje Európa, hogy relativizálják a dolgokat, hogy leegyszerűsítsék a dolgokat. Ez nem az orosz kultúráról szólt, mint hogy most sem a kínai kultúra sajátosságáról beszélünk, nem. Az emberi jogok egyetemesek roppant fontos, hogy egyetemes megközelítést alkalmazzunk. A politikai elemzés eh, magas iskolája volt, amikor azt mondta Wenken úr, hogy a tagállamok a kínai piachoz való hozzáférésért cserébe eh, engedményeket tesznek az emberi jogok terén. és bár a középosztály nő Kínában, romlik az emberjogi helyzet, nem csak Kínában, hanem világszerte, mert a kínai emberjogi szakpolitikát, vagy politikát a globalizált gazdaságban könnyű exportálni Afrikába és Latin Amerikába. Nem csak Afrikába vagy Latin Amerikába, nem a szabad piacra épülő gazdaság politikai szabadság eh, jogok nélkül nagyon veszélyes kombináció. A 21. században fenyegető. Attól tartok, hogy esetleg kelet-európai országokban is eh, előfordulhat ugyanez a helyzet. A kínai kormányzat helyett inkább Venkian úrra és a hozzá hasonlókra kellene hallgatnunk és odafigyelnünk. Köszönjük, Donszki úr, mondja az elnök. Danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a szakértőknek is. A kérdésem abból származik, amit Quinn úr mondott a szakértői szemináriumokkal kapcsolatban hogy 2008-ban voltak már ajánlások, amelyek szerint eh, nagyobb átláthatóságot és a független civil társadalmi szereplők nagyobb részvételét kérték. Hogyan teljesítették ezeket az ajánlásokat? A Boltzmann intézet szakértőjével kapcsolatban, az általa elmondottakkal kapcsolatban hadd mondjam el, hogy az ajánlásokat pontosan el kell olvasni nem a Human Rights Watch képviselője nincs itt, de úgy gondolom, hogy ezeket az érveket nem arra kell felhasználni, hogy megkérdőjelezzük és beszüntessük a párbeszédeket, hanem hogy még többet elérjünk Kínával kapcsolatban, és erősebb eszközöket kellene használni. Ezért van ez a kritika, amely részben tanát, ajánlásokat is tartalmaz, és ez igenis fontos. Két kérdésem van az Irish Center for Human Rights igazgatójának. Említette, hogy van előrehaladás, javulás. Röviden érintette, hogy Kínában is elindult egy folyamat, hogy azokat a tényállásokat, amely, hogy csökkentsék azokat a tényállásokat, amelyek alapján halálbüntetés róható ki. Szeretném kérdezni, hogy hol tart ez a folyamat. A másik pedig az úgynevezett civil megállapodás a polgári jogokkal kapcsolatban, ez, ez szükséges, és minden területen fontos lenne, hogyha az adminisztratív jog terén is a halálbüntetést megszüntetnék. Véleménye szerint a kínai kormányban van-e némi elmozdulás az úgynevezett adminisztratív börtönbüntetések kapcsolatban is. A Human Rights Watch képviselőjének pedig nagyon fontos, hogy emberi jogvédők olyan személyek, akik polgári kezdeményezéseken keresztül vagy más formában felszólalnak a kínai emberi jogok érdekében, hangot kapjanak. Ne azt mondják, hogy ő rájuk sem azonban az országon belülről, hogy ez nem egyfajta nyugati, dekadens beavatkozás, hanem olyan, amely segíti a problémáikat nyilvánosság előtt megtárgyalni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Dikéne asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, én is szeretnék először is köszönetet mondani minden előadónak. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes előadásokat hallgattunk, információban gazdag, hozzászólásokat, és természetesen nem vagyunk itt laiusok A kínai emberi jogi helyzetet ismerően mi sem. Az Európai Parlament egy határozatot fogadott el a kínai helyzettel kapcsolatban, és most ez a meghallgatás van az albizottságban, és semmi újat nem mondok, ha azt mondom, hogy az Európai Parlament olyan intézmény, amely hangosan, nyíltan beszél a kínai emberi jog, jogok sérelméről. A parlament megpróbálja a kínai helyzetet úgy befolyásolni, hogy javuljon ott az emberi jogi párbeszéddel és a szemináriumokkal kapcsolatban. Egy évvel ezelőtt már Kínában jártam, és egy delegáció keretében voltam ott. Szemináriumokon vettünk részt, és az utolsó napon a delegát azt a tájékoztatást kaptuk tehát, hogy egy olyan kínai állampolgár, aki eh, Ausztri- egy osztrák állampolgárral házasodott össze, kémkedés vágyával halára ítélték. Ezt az utolsó napon kaptuk meg, a, a látogatás utolsó napján. Abban az évben kilenc ujgurt és tibetit ítéltek halára, pont az EU-Kína emberi jogi párbeszéd előestéjén, az elő, a meg, azt megelőző napon hajtották végre. Ez provokáció szerintem. Úgy gondolom, hogy a kínai állampolgárok, emberi jogvédők folyamatosan félelemben élnek. folyamatosan fenyegeti őket az, hogy az emberi jogi párbeszédet megelőzően is az alatt halálbüntetés hajtható végre. A csúcs találkozó előtti kivégzés úgy gondolom egyetlen egy célt szolgál, azt, hogy a csúcs találkozó során elkerüljék, megakadályozzák hogy érzékeny kérdésekre is kitérjünk. Végül pedig hagyd mondjam el, hogy a Kínával kapcsolatos stratégiánk, stratégiánkat újra meg kell fontolnunk, és a, az itt elhangzott ajánlásokra igenis támaszkodnunk kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És uh, alelnök úr, öné a szó. Zemke úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy maximálisan támogatom az itt elhangzottakat, és nagyon köszönjük a dokumentumokat, amelyeket elénk terjesztettek. Nagyon fontosnak tartom, amit az előző hozzászóló elmondott, André Kéni eh, asszonyjal teljesen egyetértek. Át kell gondolnunk a stratégiánknak a célkitűzéseit. Tehát, hogy az EU-Kína kapcsolatok területén az emberi jogokban mit akarunk elérni. Mert a legkedvezőtlenebb forgatókönyv az lenne, hogyha időnként kerül sor valamiféle vitára, és érdekes, nagyívű vitákat folytatnánk. Ám ezeket nem követik, vagy csak közepes szinten követik cselekedetek. És úgy gondolom, hogy kézzelfogható előrelépés szeretnénk elérni az emberi jogi területen Kínában. Ez a célja az egész munkánknak. És a tevékenységünk arról szól, hogy Kínában javuljanak az emberi jogok. Tehát nem csak sóhivatalként szeretnénk üzemelni, hanem ez a célkitűzés lebeg előttünk. Tehát ennek keretében pedig az első kérdés az, hogy Kína vajon nyitott-e egyáltalán ezekre az érvekre, amelyeket elé tárhatunk, illetve a szándékainkat követhetik ennek alapján eredmények. Ezt nagyon nehéz valójában átlátni. Kína tisztában van a hatalmával, az erejével tudja, hogy több mint kétszeres a méret Európához képest. De azt is nagyon jól tudja Kína, hogy vannak olyan országok, ahol szokás az emberi jogokról beszélni, és vannak olyan országok is, amelyek erről inkább hallgatnak, és a, a bizniszre eh, helyezik a hangsúlyt. Én úgy gondolom, hogy van valós lehetőségünk, hogy nyomást gyakoroljon Kínára. Sajnos azonban Kína szempontjából sajnos, hogy már nem elszigetelt ország, hanem egy csomó más országgal vannak kapcsolatai. Úgyhogy ezt szem előtt kell tartania, hogy más országok mit mondanak a belső helyzetéről, akár világméretekben. Három ajánlásom lenne ezek alapján. Először az Európai Parlament tulajdonképpen hozzájárulhat ehhez a folyamathoz, mert a, az időütemezésben mi fix pontot jelenthetünk. Ez pedig olyasmiket jelent, hogy például meghallgatást tartunk a külügyi főképviselő részvételével, és amikor ez megtörténik, akkor az első igényünk az legyen majd a főképviselő felé, hogy az emberi jogok kerüljenek bele az összes szakpolitikai terület célkitűzései közé, amelyen az Európai Unió dolgozik. És legyünk azzal tisztában, hogy az emberi jogoknak a helyzete az nem egyetlen biztosnak a hitbizománya, hanem ez egy minden területen átívelő kérdéskör. És a az összes tevékenységünk e köré kell, hogy kiépüljön. Az Európai Parlamentben ez az első ciklusom, korábban a Lengyel Parlamentben dolgoztam képviselőként, és a következő kérdést tettem fel magamnak. Az Európai Unió fejlődik, bővül, az EU-nak a súlya nő, egyre reprezentatívabbá válunk világméretekben, és képviseleteket nyitunk diplomáciai posztokat hozunk létre, külképviseleteket nyitunk, és a Kínában lévő követségünk legyen igazán erős, érdekérvényesítő. És én konkrétan azt javasolnám a főképviselőnek, hogy a kínai EU követségen legyen egy kifejezetten az emberi jogi helyzettel foglalkozó monitorozó csoport. És térjünk vissza a mostani témánkhoz, a halálbüntetés kérdéséhez Kínában. Eltérő módon értékeljük ezt a kérdéskört. Az egyik hozzászóló elmondta, hogy egyre többször alkalmazzák a halálbüntetést, egy más hozzászólótól pedig azt hallottuk, hogy itt előrelépés történt. De kérem, hogy tartsuk szem előtt hogy Kínában 68 tényállás, illetve bűncselekmény alapján mondható ki a halálbüntetés. Ide tartoznak gazdasági jellegű bűncselekmények is, amelyek halálbüntetést vonhatnak magukkal. Kinderbach asszonyjal is egyetértek. Abban, hogy komoly veszélyt vállalunk akkor fel, amikor többféle célt akarunk párhuzamosan magunk előtt görgetni. Ehelyett a figyelmünk arra kéne, hogy irányuljon, hogy az emberi élet védelméről gondol, gondoskodjunk a Kínával való párbeszédben. Elnök, köszönöm szépen, Zemke úr. Még négy további kolléga szerepel a hozzászólók listáján. Hogyha értelmezhető érdemi válaszokat szeretnénk kapni a vendégeinktől, akkor röviden tegyük fel a többi kérdést, tehát fejenként egy percet adok, különben nem lesz idő válaszolni. Macmillan Scott, Breppels, Hucken és Howitt urak következnek. És nincs több időnk. Macmillan Scott úr. Um, Köszönöm, elnök asszony. A parlament elnöke felkért engem alelnökként, hogy a demokrácia és emberi kérdésben játszak kiemelkedő szerepet ebben az intézményben. 2006-ban jártam Kínában. A reformerek és ellenzékiek, akikkel kapcsolatunk volt, Gaji Sheng, Hujja, Cao Dong és a többiek mind börtönben voltak, és kínzásnak vedették őket alá. Felmerült át a kérdés, hogy mi változik Kínában a Szaharov díjon kívül, amely nagyon helyesen, igen, politikai és komoly médiafigyelemre számot tarthat, tartó ö, díj, és amely tavaly is egy kínai ellenzékének ítéltük oda, tanulmányoztam ezt a folyamatot, amelynek keretében még kellett Németországban Zátszgitternek jelenthettelek, és ez valamilyen olyan lé, egység létrehozása, amely egy egész világra glob, kiterjedő hatáskörrel bírna az emberi jogok megsértése terén nagyon komoly előrelépés lenne, ezt az Európai Unió tudná finanszírozni, fenntartani, és amelyet, amelyel nyomást is tudna gyakorolni például Kínára. A Nemzetközi Büntetőbíróság és Európa a megfelelő szerverre, mert az ENSZ biztonsági tanácsban erre nem lenne lehetőség. A ismert körülmények miatt. Milan Scott. Köszönjük, alelnök úr. Prepölsz asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon konkrét kérdésem van a bizottságnak, a bizottság felé. Az etnikai és vallási kisebbségek diszkriminatív bánásmódjával kapcsolatban Kínában vajon a kínai kezdeményezések például az Ujgur régióban, ahol korlátozzák az emberek jogait, semmit nem tesznek. Semmit nem tesznek a nyugtalanságok okainak rendezésében. A tanács különböző formában magyarázta a nemrégen végrehajtott halálbüntetéseket, kivégzéseket. Mit tesz a tanács, a bizottság ezek elkerülésére? És mi a jövő? Kína bejelentette, hogy további érintetteket is, akik részt vettek a nagygyűlésen, kivégzése, halálbüntetése ítéltek. Kérdezem, hogy az Európai Unió mit tehet azért, hogy, ez elkerül, hogy ezt elkerüljük a szakértőknek is lenne kérdésem, de belátom, hogy nincs erre idő, és talán az eddigi kérdésekre adott válaszokból biztos, hogy meg, tud, meg tudunk még többet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pépolc asszony, Kukán úr. I really appreciate all the information we nagyon érdekes információkat hallottunk ma délelőtt. Érdekes volt, de akár csak Zemke úr, magam is úgy vélem, hogy ezeket a vitákat, eszmecseréket azért folytatjuk le, hogy rátaláljunk a leghatékonyabb stratégiára, amely végső soron az emberjogi helyzet javulását idézhetje, idézheti elő a, a kínai nép e, mindennapjainak javulását e, hozhatja. Adams úr e, nagyon pragmatikus megközelítése nagyon jó volt, és Kinzelbach asszony is roppant érdekes dolgokat mondott. Felmerült tehát a csendes diplomácia és az úgynevezett hangos diplomácia kérdése. A kettőnek egy sajátos kombinációja teljesen kizárt, kérdezem őket. Köszönjük, Kukan úr. Howitt úr. Köszönöm szépen, Kinzelbach asszony. És nem tudok elképzelni a világon egy olyan országot sem, ahol helyes lenne kivonulni az emberi jogoknak a vitájából az implicit kritikát, azt vettem azért, látom önt, jó reggelt kívánok, gazdasági és egyéb szakciókat, okos, szimbolikus lépéseket el tudok képzelni, de hogyha lehetőség van emberi jogokról beszélni, és akkor ne beszéljünk, azt nem tudom elképzelni. Tehát én amellett vagyok, hogy nyíltan értékeljük a dialógust, a párbeszédet, de azért nem állíthatjuk le, mert úgy gondoljuk, hogy ennek nincsen értelme. Úgyhogy erre visszakérdeznék, várom a reakciót. Sebesz úr a legfontosabb kérdés az lenne, hogy miért javult a helyzet. Ön elmondta, hogy az utóbbi tíz év során javult, és meg kell találni az eszközt a kínai hatóságokkal, hogy elérjük, hogy a párbeszéd az ne egy gittegylet legyen, hanem valódi hatást tudjunk elérni. És ehhez hasznos lenne, ha elmondaná, hogy mi lehetett a mögöttes mechanika, ami esetleg működött ezzel az időn végére is értem. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Howitt úr. Úgy gondoltam, hogy a következőképpen hasznosítsuk az időnket. Egy új meghívott hozzászólót szeretnék felkérni, Meten urat. Ő is szóljon hozzá a vitához. A Szabad Tibet kampány képviselőjét fogjuk meghallgatni, és természetesen a bizottság és a tanács képviselői felhívhatják eh, figyelmünket fontos dolgokra, a kérdésekre válaszolva. Vincent Meten úrnak adom meg a szót két percre Tibettel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnénk eh, ráerősíteni, hogy 235 eh, manifestációra, tiltakozásra került sor az utóbbi években e, Tibet mellett, e, hogy megszűnjön a kínai megszállás. Nagy kiábrándultság jellemzi az országnak a lakóit. És a népi elégedetlenség oka a kínai hatóságoknak az elnyomása, és a veszélyes nacionalista kártyát is kijátszották már 2008 márciusától 730 embert börtönöztek be, és 1900 eltűnt a nyilvántartásunk. Különböző számok keringenek egyébként erről. A kínai kormány igyekezett elfolytani mindenféle tibeti reagálást, és az információkat megakadályozni, hogy kiussanak a régióból a bizottság, illetve a biztonság kérdésére hivatkoznak, közben fegyveresen a hadsereggel elnyomják a, a tibetieket. És az új kampányunkban a tibeti vallást és kultúrát hangsúlyozzuk, a tibeti identitást emeltük ki, amelyet rossz szemmel néz a kínai állam, és reakciósnak, szeparatistának bélyegez, és börtönbüntetéssel sújt. a tibeti közösség hangját igyekeznek elfolytani, de az írók, bloggerek egyre inkább felülemelkednek ezen, és sikerre elmondhatják a véleményeiket, bár sokszor börtönbe kerülnek ezért. Öt tibetit halára is ítéltek 2008 óta, kettő esetében felfüggesztették a halálbüntetést, két másik, Szengelszen és Lüják, október 20-án őket kivégezték, és az Európai Uniót arra kérjük, hogy hívja fel a kínai hatóságokat, kérje fel őket a halálbüntetéseknek a, a és leállítására. A zárt ülésen a lehetőleg gyorsabb eljárással igyekeznek halára ítélni ezeket a fogvatartottakat, és a családjuk sem vehet ebben részt, csak utólag értesülnek a kivégzésről. Ezért úgy gondoljuk, hogy diplomáciai csatornákon fel kell minden, mindezek ellen lépni. Megfogalmaztuk Tibet ügyében az ajánlásainkat, és az emberi jogok területét tartjuk nagyon fontosnak. Koherens Tibet politikát kell, hogy kövessünk, konkrét célkitűzések mentén ebben az irányban. Az egyik ajánlásunk arról szól, hogy nyíltan kommunikálni kellene a kínai hatóságokkal ezekben az ügyekben az emberi jogi helyzetről. A kínaiak nagyon nem szívesen beszélnek, és Tibet esetében kifejezetten elzárkóznak. A legutóbbi párbeszéd keretében az európai zárónyilatkozat volt az egyetlen előrelépés a párbeszéd stratégiája azt követeli, hogy az emberi jogokra kerítsünk majd sort az EU-kínai csúcson. Köszönöm. Köszönjük Meten úrnak ezt az újabb felolvasott írásos nyilatkozatot. Múlt héten az Európai Parlament foglalkozott az emberjogi állásolásában Tibet kérdésével. Nordlander nagykövet úrnak adnám vissza a szót egy rövid válaszra. Uh, köszönöm, elnök asszony, köszönöm mindenkinek. Um, köszönöm mindannyiuknak a hozzászólást, véleményeket. Hadd kezdjem azzal, hogy az elnökség, és tulajdonképpen mindannyian az EU egésze osztozik az önök aggodalmával, ami a kínai emberi jogokat illeti a Kilgor, által, által elmondottakat. Fontos, hogy az érintettek sorsát nyomon kövessük. Ez alapvető jelentőségű. Elnök asszony, kénytelen vagyok néhány szót a párbeszédről és hasznosságáról szólni. Persze nagyon nehéz, szinte lehetetlen felmérni, hogy milyen hatása van a párbeszédnek, de ha nem lenne a párbeszéd, akkor mi, mi, mi lenne? Hadd idézzem azt, amit a vendéglátország egyik tagja mondta akkor, amikor a, a közép-ázsiai országokkal indultottuk meg a párbeszédet először. A párbeszéd amikor a delegáció keretében vacsorázott, eh, amikor a párbeszéd keretében a delegációk vacsoráztak, azt mondták, hogy tudja, soha nem találkoztam még senkivel, aki úgy érvelt volna, mint ön, aki a jogok szempontjából közelítette volna meg egy ország helyzetét. Nos, nem szabad alul becsélnünk, hogy milyen fontos, hogy beszéljünk az emberekkel. Az emberi jogok kérdése türelmet igényel, rábeszélő készséget. Igaz, hogy a párbeszédet lehetne javítani, meg lehetne reformálni, és az, az is igaz, hogy többet kell tennünk azért, hogy az emberi jogot minden politikai terület, az Európai Uniós politikai terület fősodrába tereljük. Sőt, a politikai párbeszéd különböző szintjein is mindenütt érvényesítsük, ahogy azt a, a Kína-EU csúcs találkozó sajtókiadványában is láthatják. De nem korlátozhatjuk mindezt a politikai párbeszédekre. Az emberi jogi párbeszéd ugyanis helyet teret biztosít arra, hogy egy sor olyan kérdést is felvessünk, amelyet a politikai vezetés soha nem vethetne fel, már csak az idő szűke miatt sem. Egyetértek azzal, hogy meg kell őriznünk eszközeinket. Nem pusztán az emberi jogi párbeszéd, vagy a politikai párbeszéd az, amire gondolok, hanem ahogy elhangzott a képviselők, a képviseletek, a, missz, a pekingi misszió, és sok-sok egyéb ülés, megbeszélés is ide tartozik. Az elnökség idején ezzel az őszön több alkalommal különböző formában, különböző alkalommal eh, képviseltetük magunkat, tehát ezeket a csatornákat igenis eh, kihasználjuk, hiba lenne bármelyiket is söpörni, azt, amely az emberi jogi párbeszédet segíti, bár elfogadom, hogy eh, lehet fejleszteni a párbeszédet. Köszönöm szépen. Köszönöm, nagykövet úr. A bizottságnak adom meg a szót. Um, just a, a small comment to complement what Ambassador. Egy rövid megjegyzésem lenne. Norlander nagykövet úr által elmondottakra. Az emberi jogok területén eh, nincs egy olyan, nem létezik olyan modell, amely mindenhol egyformán alkalmazható lenne. Kínával kapcsolatban nem csak az emberi jogok adnak alkodalomra okot, kereskedelmi éghajlatváltozási témákban is vannak komoly nehézségek. Tehát az uniós politika csinálóknak meg kell találni egy egészséges egyensúlyt ezen témák között, de valahogy tudatni kell a kínaiakkal, hogy mi ilyen aggodalmaink vannak, ahogy azt Norlander úr is mondta. A nyilvános és a csendes diplomácia egy kombinációját használjuk, sokan mondhatják, állíthatják, hogy nem túl hatékony ez. Mégis azt hiszem az üzenet az eléri a címzettet. A párbeszéddel kapcsolatban folyik a párbeszéd, folyik ennek értékelésen, kár lenne megelőlegezni ennek a végeredményét. az megkérdőjelezhetetlen, hogy javul halassan is a helyzet Kínában. Vannak jó új törvények, persze ezek végrehajtása, főleg helyi szinten még eh, kívánivalókat hagy maga után. Emberjogi cselekvési tervet is kiadtak két évre vonatkozóan, amely alapján aztán majd könnyebb lesz jövő év végén eldönteni, hogy milyen előrelépést értek el. Mégis a legfontosabb, és ezt ne felejtsük, hogy az emberjogi párbeszéd lehetővé teszi számunkra, hogy minden kérdést határozottan megemlítsünk, ezt is szematikusan meg is tettük, mint például a kamarai tagság visszavonásának a kérdését. Ha ezt a témát napirendre vesszük, általában javul a helyzet, jobb elbánásban részesülnek az érintettek. Fontos összetevő ez, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül két konkrét kérdéssel kapcsolatban. A tisztesség, a tisztességes bírósági eljárással kapcsolatban az Unió többször felemelte a szavát az önök ajánlásaival, parlament és az önök a bizottságának eh, javaslatával kapcsolatban, a szemináriumi részvételre vonatkozóan, ezt természetesen eh, ezeket eh, ezek irányítottak nyitottak vagyunk, és a szemináriumok témájának kiválasztásában is figyelembe veszük ezeket. Köszönjük az Európai Bizottság képviselőinek. Venkian úr hm nak adnám meg a szót. Uh, because my native language. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hoztam magammal egy kínai tolmácsot, és akkor engedjék meg, hogy az anyanyelvemen mondjam el a válaszomat. Uh, 这个人权这个理事会他们他们的这个回答。他刚才讲到的话呢，说这个中国政府搞了一个叫做国国国家人权计划，认为呢这是一个这个进步。I would like to make a, a couple of comments on the. Néhány észrevételt szeretnék tenni a bizottság hozzászólására reagálva. Az emberi jogi akcióterv kapcsán, amelyet a kínai kormány jelentetett meg. Van egy kínai közmondás, amely a következő. Többet ér a szónál a tett. 的国家人人权行动计划，正是他给这个国际社会在 fact, the human rights action tulajdonképpen az emberi jogi intézkedési terv, amelyet a kínai kormány bejelentett, egyfajta játszma része. Az emberi jogi intézkedési csomag akkor jelent meg, amikor készülöttünk a 2008-as Pekingi olimpiára, és az volt a célja, hogy Kína arculatát kedvezőbb színben tüntesse fel. És a valós emberjogi helyzet időközben Kínában romlott. This is undeniable by anyone. És ezt bárki láthatja, senki nem tagadhatja. Köszönjük szépen a hozzászóló. Elnök asszony, köszönjük szépen ezt a világos állásfoglalást. Kilbor úr. script I think the rest of us if he thinks that human rights are improving in China. Nos, aki azt mondja, hogy Kínában javult az emberi jogi helyzet, nos, az Amnesty szerint 2004-ben 3400 kivégzés volt, és 2007-ben pedig 1000. Úgyhogy ennek alapján 1700 időközben. Tehát a Falun Gong híveket, akiket minden alap nélkül elítéltek, kivégeztek, ők nem is jelennek meg a halára ítéltek számai között. Ezzel persze nem jutottunk a probléma lényegéhez, de a hozzászóló kolléga szerintem nem figyelt igazából. Aztán a Kínával való párbeszéd ügyében Bergen professzor azt a javaslatot tette, hogy ez csak időpocsékolás, vessünk neki véget. Scott fáradhatatlan munkát végzett a Gong témakörben, és ez egy kemény témakör. A kanadai kollégám egyetértene ezzel, és egyszerűen nem lehetünk gerinctelenek ebben az ügyben. Köszönöm. Kiitos oikein herra Kilgore kaikki me, jotka seuraamme. Köszönöm szépen, Kilgor úr, és mindannyian, akik a kínai ügyekkel foglalkozunk, tudjuk, hogy vannak bizonyos tabu, tabu témák, amelyeket soha nem lehet megvitatni a nyugati országokkal. Két példa kiemelt tabukra, a Tibet és a Falun Gong. Kinzelbach asszony nagyon sok visszajelzést, illetve kritikát is megfogalmazott a párbeszéd során. Köszönöm a kérdéseket, megjegyzéseket. Így tisztázhatok egy fontos dolgot. A párbeszéd az egyetlen reális eszközünk, és nem szabad abba hagynunk a párbeszédet. Nem is ezt mondtam, fontos a párbeszéd. Ugyanakkor az uniónak el kell gondolkodni azon, hogy milyen fajta párbeszéd lehet működőképes, és milyen nem. Nem azt mondtam, nem azt javaslom, hogy a párbeszédnek vessünk véget, hanem azt, hogy ne marginalizált formában szakértők, illetve hivatalnokok között folyjon. Nem várhatjuk, hogy ez ugyanis kézzelfogható eredményekkel jár Kínában. A párbeszédnek vissza kell kerülnie a politikai és a nyilvános publikus szintre. Kiitos, Rova Ja sitten herra... Köszönjük. Edem úr a következő. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek Catherine-nel. A párbeszéd így is úgy is folyik, megállíthatatlan. A kérdés az, hogy ez a fajta párbeszéd elősegíti -e a helyzetet, vagy marginalizálja. Szerintünk ez nem sokat segít, de ezt nem azt jelenti, hogy nem lesz párbeszéd. Multilaterális, bilaterális, szakértői, tudományos, politikai, diplomáciai konferenciák százai, ez mind a párbeszéd része. Ha megengedik, még egy-két megjegyzésem a, a csendes diplomácia persze kell, hogy folyjon, de ez nem lehet önmagában kielégítő, ezt nyilvános, úgynevezett hangos diplomáciának is kísérnie kell. Fontos, hogy az emberi jogok ne csak napirendre kerüljenek, hanem napirenden előkelő helyen szerepeljenek. Sokszor ugyanis csak arról van szó, hogy kipipáljuk Persze, persze az emberi jogokról is beszéltünk valahol nap végén a sajtóközleményben, aztán ezt úgy jelentetjük meg, mint ugyanolyan fontosságot tulajdonítottunk volna neki, mint mondjuk a kereskedelmi megállapodásnak. Általában nem ez a helyzet. A azt mondták a kínaiak, volt egy, volt egy volt valami probléma egy meccsettel Dél-Svédországban. Fair enough. But they shouldn't ever lead to equivalency. Hogyan lehet a kettő között bármiféle egyenlőséggel tenni? Hogyan lehet a kettőt összehasonlítani egyáltalán? Akkor jó, akkor fordítsuk vissza, és mondjuk azt, hogy mi a helyzet a mecsetekkel Kínában. Vannak -e egyáltalán? Beszéljünk, ha beszél, mecsetekről akarnak beszélni, akkor beszéljünk a mecsetekről. Ez ügyben is van ugyanis miről beszélni Kínában. Bőven. Szisztematikusan eh, megsértik eh, a muzulmánok vallásszabadságát is, a vallásoktatást, a nyelvi oktatást, egyáltalán a vallás gyakorlást tiltják. Ha erről akarnak beszélni, az csak nekünk jó. Beszéljünk akkor a mecsetekről, ha már találtak e az Európai Unióban egy darab mecsetet, amivel kapcsolatban problémájuk van. Hogyha ez lesz Kínában, akkor boldogak lehetünk. Ennyi tehát. Így lehet a párbeszédet folytatni, így lehet ellenük fordítani a saját fegyverüket. Végezetül ne felejtsék el, a probléma kínai oldalon van, nem az unióval van a baj. Nem tudom, hogy a javulást nem, nem mi vagyunk az igazi gátja, hanem maga Kína. Minden ülésen az utolsó betűig, veszőig mindenért harcolni kell. ahogy a professzor is mondta, az előző nap se lehet még tudni, hogy egyáltalán az ülésre sor kerül vagy sem. Így nem lehet javulást elérni, így nem lehet dolgozni. Köszönjük. Adam úr, mondja az elnök asszony. Professzor úr, parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Attól, hogy nehéz a feladat, az még engem nem rettente, sőt, azért azt nem mondhatjuk, hogy soha semmi hasznos nem folyik az üléseken, illetve mindig elmaradnak. Nem. Ez azért nem igaz. A Great Britain China Center halálbüntetéssel kapcsolatos projektje nagyon fontos érdemi eszmecserét generált. Megint csak a tudós körök nevében beszélhetek. Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy a tudósok semmire se jók, semmit nem érnek el. Biztos vannak egyébként itt a remerem, akik így gondolják, a, a tudósok nem a Földön járnak, és a valódi eredmények a való világban születnek. Csökken a kivégzések, illetve a kiszabott halálbüntetések száma az elmúlt pár évben Persze nem jelentéktelen számok ezek még mindig, valószínűleg Kínában több embert ítélnek halára, mint összesen a világon, mindenhol másod. Azt hiszem, hogy ezek a párbeszéd folyamatok, akár csak az Európai Unió, az ENSZ, az Európa Tanács, az, az különböző szervek, mind segítették ezt a folyamatot. Akik a párbeszédről azt mondják, hogy a tudósok párbeszéde mit sem ér, hát azt, ha politikailag elítélünk bizonyos dolgokat, annak is megvan a maga helye, a megfelelő helyen, megfelelő időben, ez is fontos. A csendes diplomácia, vagy a tudós szakértők tudományos szakértő közötti eszmecsere, ugyanúgy ennek is megvan a maga helye ebben a folyamatban. Nyugat-Európában a 70-es évek végén, 80-as évek elején ugyanúgy felmerült, hogy a, a csendes diplomácia, a csendes párbeszéd, a tudósok közötti egyeztetés, amely a Helsinki folyamata keretében miféle eredményt hozott-e. És arra vitázhatunk, hogy volt-e ennek eredménye, de azt hiszem a közép-kelet-európai politikai átalakuláshoz igenis hozzájárultak, de rontani biztos nem rontottak rajta. Köszönöm. Professzor is. Köszönjük, a professzor. Azt mindenképpen le kell szögeznünk, hogy 1975-ben a Helsinki nyilatkozat kimondta világosan, hogy a civil szervezeteknek részt kell venniük az ember jogi kérdésekről folyó párbeszédben, és hogy az Európai Unió és a Kína közötti helyzet, vagy párbeszéd, vagy folyamat emberjogi összetevő nélkül elképzelhetetlen. Köszönöm ezt az érdekes eszmecserét vitát. Zárásképpen annyit hagyd mondjak el, hogy hasznos volt ez azt hiszem főként a mi számunkra, a képviselők számára. Fontos megvizsgálni ezt a kérdést minél több szemszögből, minél több prizmán keresztül tekintenünk erre a problémára, hiszen közvetlen információval nehezen rendelkezünk a kínai helyzettel kapcsolatban. Tudjuk, hogy nem Kína az egyetlen problémás ország a világon, de Kína a legnagyobb. Roppant hasznos két óra állt el mögöttünk, és megragadnám az alkalmat, hogy üdvözöljem vendégünket. December 3-án lesz a a élők nemzetközi napja. Jesneberg Nikuszi a vendégünk, aki aki a, az etiópiai fogyatékossági és fejlesztési központ képviseletében van itt, aki jogász és jogi szakértő és e, e, gyengélátó. Voiman. Ja. svéd elnökség a egyik prioritásának tekintette ebben a fél évben a fogyatékkal élők ENSZ eh, egyezményét. Niguszi asszony szeretne esetleg pár szót szólni? Okay. Um, I would like to thank Madam Chair for Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben etiópiai származású vagyok, talán érdekes lehet hogy mi az én hátterem. Öt évesen vesztettem el a szemem világát. Etiópia um, egy távoli szegletében, ahol a ahol számomra nagyon pozitív következménye volt a látásom elvesztése, mert így vakként eh, nem voltam már kívánatos tizenéves feleségnek, és így iskolába járhattam, eh, és jogász diplomát szerezhettem, illetve egy masters eh, diplomát szerezhettem a közelmúltban szociális munkásként de nem mondom, hogy ez a legjobb módja a dolgoknak, de persze nemzetközi kérdés, kihívás ez. You baby at which the European Commission az Európai Bizottság eh, új gyermeke nem más, mint a fogyatékkal élőkre vonatkozó ENSZ egyezmény, amelyet az Európai Unió múlt héten ratifikált. Erről hagy szóljak egy pár szót. Ez az ENSZ egyezmény egy nemzetközi emberjogi dokumentum, ahogy a neve is mutatja. A 21. században az első ilyen. Célja az, hogy a fogyatékkal élők jogait és méltóságát védje. Az ENSZ közgyűlés fogadta el az ENSZ fogyatékkal élők évtizedét meghirdettek különböző szakértői fórumokon, vizsgálták-e az elért eredményeket, és felmerült annak a szükségessége, hogy egy ilyen nemzetközi egyezmény szülessen. Végül megszületett hosszú évek munkájának következtében ez az ENSZ egyezmény, ami az első kötelező érvényű emberjogi egyezmény, polgárjogi hagyományokat követve egy preambuluma is van, de nem oszlik különböző részekre, mint a többi ENSZ egyezmény. Az egyes, az első cikk a célokat határozza meg, de nem definiálja a, azt, hogy mi a fogyaték, mi a fogyatékosság, ki a fogyatékkal élő, hiszen e, itt nem egy preskriptív meghatározás a cél. A 4-estől a 32-es vagy 30-as cikkig a fogyatékkal élők jogairól beszélünk. Túl sok új jogot nem fektet le ez az egyezmény. Inkább felhívja a figyelmet a ICCPR és egyéb ENSZ egyezményekben szereplő jogokra, amelyek megilletik természetesen a fogyatékkal élőket is. De azért vannak olyan jogok, amelyek konkrétan csak ebben az egyezményben jelennek meg. Például a független léthez való joga, a közösséghez való tartozás joga, a mobilitáshoz való jog, de van nyolc alapelve ennek az egyezménynek, amelyet minden ratifikáló országnak tisztelben kell tartani. Az első az emberi méltóság. Non-discrimination. Uh, és a diszkriminációmentesség. A társadalomban való részvételhez való jog. A fogyatékosság, mint másság tiszteletben tartása, az esélyegyenlőség, a nemi esélyegyenlőség, a civil társadalomban való részvétel, illetve a gyermekek jogai. Ezek olyan alapelvek, amelyek a kövét adják ennek az egyezménynek. Végre megszületett egy olyan dokumentum, amely a fogyatékkal élők jogait garantálja, amely nem új falakat húzott a, a fogyatékkal élők köré, hanem a, nem kirekesztő dokumentum nyilván, hanem a társadalomba való befogadást szolgálja. Nem kell különlegesnek vagy különleges joggal bíróknak tekinteni a fogyatékkal élőket, hanem pontosan ugyanazokat a jogokat kell biztosítani számukra, mint bármely más eh, honfitársuk számára. Végezetül hadd mondjak el még annyit, hogy ez az ENSZ egyezmény a társadalmi befogadás, a közösségi befogadás fontos eszköze lehet, és fiatal fogyatékkal élőnek fontos eredmény ez az én generációm számára, de nem csak eredmény, hanem egy eszköz is arra, hogy biztosítsuk azt, hogy én és társaim végre teljes jogú tagjaivá váljunk a közösségnek és a társadalomnak. Köszönöm a figyelmüket. Dziękuję bardzo serdecznie Pani Ningoshi. E, Köszönöm szépen. E, köszönjük Négasei asszony felszólalását, és meg kell, hogy mondjam, önt hallgatva, önt figyelve, minden kifejező erővel rendelkezett szavai és arca. Nem pusztán nem csak hogy érzékeny tapasztalata, hanem elkötelezettsége is érezhető a, a fogyatékosok teljes körű jogai ügye iránt. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos ezért, amit elmondott. Ez nem csak az Európai Unióban, hanem a világ minden pontján így van. Köszönöm szépen még egyszer hogy felszólalt bizottságunk ülésén. Tavasszal meghallgatásunk lesz ebben a témában az bizottságban és ez újabb lehetőség lesz majd arra, hogy részletesebben megbeszéljük egyebek között az Európai Unió szerejét, szerepét és az, az egyezményhez való csatlakozás lehetőségét. Nézzük akkor meg a nyolcas napi rendi pontunkat a bizottság számára feltett kérdések. E, Otto Kes kérdése Indiában élő keresztényekkel kapcsolatban. A bizottság képviselőjét kérem válaszát adja meg. Uh, thank you. Um... Köszönöm szépen. Két kérdést kaptunk tulajdonképpen az üléssel kapcsolatban. Most az egyik a, az indiai keresztényekkel foglalkozik, a másik pedig az 1984-es Bopáli ipari katasztrófát. Az első kérdés. A keresztények helyzete Indiában, és mit próbál a bizottság tenni annak érdekében, hogy enyhítse, javítsa gyakran nagyon nehéz helyzetüket. Meg kell, hogy mondjam már az elején, hogy a bizottság indiai partnereivel megtárgyalta, hogy Európa, és ezt több parlamenti kérésből is éreztük, széles körű aggodalom van, hiszen több sérülékeny, kitett, veszélyeztetett csoport van, közöttük keresztények minden sérülékeny csoport és kitett csoport védelmét kívánjuk védeni, nők, gyermekek, fiatalkorúak védelmét is. Az indiai hatóságokat több alkalommal hivatalosan is ismételten felvetettük ezt a kérdést, az EU-India humán, eh, em, bocsánat, emberi jogi párbeszédében is Delhiben, az Emberi Jogi Bizottságban sőt tavaly 2008-ban a Marseille-ben tartott EU-India csúcs találkozón az előkészítő üléseken is felvetettük, de a legmagasabb szinten is. Akkor, amikor Szings miniszterelnök úr elismerte, hogy igen, nehéz lépéseket tenni e probléma megoldása érdekében. Hozzá kell tegyem, hogy a helyzet az orisszai keresztényeket különösen érinti. Az elmúlt években ez többször elhangzott már. Az Európai Unió deli misszióján is felmerült ez a kérdés, és súlyos problémaként ér, jelent meg. Egy tényfeltáró misszióra is sor került 2008-ban, és egy újabb látogatásra a következő hetekben. Ugyanez a csoport egy nem kormányzati szervel is találkozott a hivatalos találkozókon kívül Orisszában, hogy feljátárják, hogy mit lehet tenni az ottani helyzet javításáért. Végül pedig e kérdésben hadd mondjam el, hogy a bizottság a közelmúltban indította el a zárt körű felhívását a demokrácia és emberi jogokért keretében, és az indiai országalapú támogató program számára mintegy két milliós keretet biztosít, évvégéig jönnek be a pályázatok. A, a, fel, a pályázat célja, hogy közvetlen szolgáltatásokat biztosítsanak a hozzáférhető igazságszolgáltatás megteremtése érdekében, elsősorban a kitett, sérülékeny csoportok számára. Ez tehát, amit e területen most teszünk, de megemlítem a Delhi-ben működő EU emberi jogi munkacsoportot, amely konkrétan a kisebbségek helyzetével foglalkozik. Ha szabad, akkor közvetlenül a második kérdése térnék. Lehet? Ha azt hiszem, hogy inkább most azt javasolnám, hogy a kérdés feltevőjének adjuk meg a lehetőséget, hogy kiegészítő kérdést tegyen fel. Takas úr? Tőkés úr, eh, nincs itt, vagy... Hogy ne. Uh, Chair, thank you, Chair. Uh, thank you for uh, the... Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen a választ. Probléma tevődik fel uh, számomra ebben a kérdésben, mint a kínai ügyek vonatkozásában. Vagyis a csendes diplomácia mennyit segít, mennyit segít a kérdések felvetése önmagában, és nem rekede ez a, ezeknek az ügyeknek a kezelése a kérdések kipipálásának a szintjén. Én egy kommunista, volt kommunista országból jövök, és tudom, hogy annak idején ceausescu is Romániában mindig felvetették a kérdést, kérdéseket, nyugat, a nyugati demokráciák vagy amerikai Egyesült Államok részéről, és aztán valamilyen látszólagos módon elintézték a kérdést, és tovább folytatódott Romániában, ez esetben Kínában vagy Indiában tovább folytatódnak az emberi jogsértések, a vallásszabadságnak a megsértése. Ha határozottabban lépett volna fel, emlékszem, Európa vagy Amerika határozottabban lépett volna fel Románia ügyében, akkor Ceausescujék, a diktátor meghátrált volna. Tehát ez egy örök dilemma, hogy, hogy hogyan tudna az Európai Bizottság hatékonyabban működni. Ott van például a, a szlovákiai államnyelvtörvény. Annyira óvatoskodó, annyira ignoráns és és toleráns az Európai Bizottság, az Európai Parlament a nyilvánvaló nyelvi jogsértés iránt Szlovákiában. Tehát kérném, hogy, hogy határozottabban vegyük védelmünkbe ezeket az üldöztetésnek kitett közösségeket, legyenek ők keresztjének vagy mohamedánok, az új gurok esetében például a mohamedánokat is ugyanúgy üldözik. Köszönöm. Dziękuję bardzo panu e, e, posłowi Tokoszowi. E, przechodzimy do drugiego pytania. Köszönjük Tőkés úrnak. Lachbiller kollega Boppállal kapcsolatban. Uh, thank you. Let me first say, of course... Köszönöm. Először is az Európai Bizottság ott komolyan aggasztja a Bopali eh, katasztrófa, 84-es Bopali katasztrófa, és annak ökológiai, környezeti, humanitárius és egyéb következményei de annak idején az Európai Bizottságnak nem voltak meg a megfelelő eszközei arra, hogy hatékonyan lépjen ez ügyben. Persze technikai segítségnyújtással segíthetünk volna a kármentesítésben, vagy például az ivóvíz eh, eljutatásában a lakossághoz, de csak az indiai kormány kérésére tettünk volna ilyet. 2004-ben amikor a parlament egy állásfoglalást fogadott el a Bopáli katasztrófával kapcsolatban, akkor volt, és egyébként most is van egy együttműködési program, program megfelelő finanszírozással, ennek azonban eh, megvannak megfelelő szabályai, a célokat az indiai kormányzattal együtt kell elfogadni, és a tanácsnak és a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Ezek a programok elsősorban szociális egészségügyi oktatási programokra szorítkoznak, és nem volt ezért lehetőségünk arra, hogy további fellépésre sor kerüljön Bopára kapcsolatban, egyszerűen főleg azért, mert az indiai kormányzat erre nem kért segítséget. De a katasztrófa védelem területén megpróbálunk segíteni az együttműködési program keretében az indiai kormány beleegyezésével 10 millió eurót különítettünk el 2004-ben arra, hogy az indiai kormány védelmi programja elkészüljön, amelyet az UNDP, az ENSZ fejlesztési program segítségével hajtottak végre. Ez kiterjedt a nemzeti állami, eh, tartományi, illetve hát egészen a helyi szintet is magába foglalta. A természeti katasztrófákra való felkészülés részét képezte ez, és egy szélesebb belügyminisztérium programhoz csatlakozott, ami egyértelműen jelezte, hogy az Európai Bizottság úgy vélte, hogy segítenie kell Indiát az ilyen jellegű programok végrehajtásában. Ezzel párhuzamosan, hagy tegyem hozzám, az Európai Bizottság hosszú évek óta részt vesz, egy, folytat egy környezetvédelmi párbeszédet az indiai hatóságokkal, egészen a miniszteri szintig. Rendszeres párbeszédről beszélhetünk, ahol megvizsgáljuk azokat a környezeti kérdéseket, amelyekben Európa valóban tud valamit tenni, segíteni. Itt tartozik például a környezetvédelmi jogszabályok eh, elfogadása szerintünk, véleményünk szerint a reform folyamat beindításához ez hozzájárult, másképp látják a szabályozási rendszert most már is. Olyan szabályokat fogadtak el, amelyek sokat segíthetnek. Ez egy katasztrófa következtében szigorú szabályokat fogadott el India annak érdekében, hogy ilyen katasztrófa még egyszer előfordulhasson, mint Bapálban 1984-ben. Ha megengedik akkor szólnék egy pár szót arról, hogy az uniós cégeknek milyen felelősségük van Indiában. Ez a magáncégek társadalmi felelősségvállalása, vagy általában a magáncégek különböző felelősségvállalása újra és újra felmerül. Úgy tűnik, hogy bizonyos programok formálisan is beindulhatnak CRS, tehát a Corporate Social Responsibility témájában. Egy szabadkereskedelmi megállapodásról folynak a tárgyalások az Unió és India között, és ahogy azt már jeleztük, India irányába a fenntartható fejlődéssel egy külön fejezetben kívánunk foglalkozni, amely minden gazdasági, szociális és környezetvédelmi aspektusát tárgyalja a kereskedelemnek, ebbe beletartozik a civil társadalommal folytatott párbeszéd is, a versenyképesség és a globalizáció ugyanolyan fontos, mint a fenntarthatóság a fejlődésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. A kérdés feltevőjét kérem meg, hogy reagáljon. Köszönöm szépen, nagyon részletes volt a válasz. Van még egy kérdésem, hogyha az indiai kormányjal vagy az EU munkacsoportban ezt eh, felveszik, akkor, akkor szeretném, hogyha kérnék az indiai kormányt, hogy eh, megfelelő forrással, képességekkel rendelkező munkacsoportot állítsanak fel a, a bopáli túlélők érdekében. Hangsúlyozni kívánom azt is, hogy a, az ENSZ eh, rendkívüli jelentéstevője a vállalati és emberi jogokkal kapcsolatban Rági professzor úr nem csak azt hangsúlyozta, persze nem csak Indiával kapcsolatban, de hangsúlyozta, hogy az emberi jog sértések áldozatainak a jogait is erősítsük. Ez ugye még egy lépéssel tovább megy. az emberi jogi kérdések vizsgálatánál. Köszönöm szépen, Lochbiller asszony. Jégle asszony kérdése a, a következő. A vietnámi helyzetre kérdez, és fiatal buddhista szerzetesekkel van kapcsolatban. A vízet jest przedstawiciel komisji, który w tej sprawie zechce odpowiedzieć. Proszę bardzo. Kérem a bizottságot, adja meg erre vonatkozó válaszát is. Köszönöm szépen, elnök úr! Hangsúlyozni szeretném, hogy a bizottság és a tagállamok tudatában vannak a helyzetnek. A bizottság november 10-én az a monostorból fogadott tíz szerzetest, és áttekintették a kolostor helyzetét. November 11-én az EU-kínai nagykövete, in, inna, no, ö, bocsánat, vietnámi ö, nagykövete a jogi ügyek részlegén a közösségről tárgyalt. Itt jelezték a eh, vietnámi hatóságoknak, hogy azt kérik, hogy ne zárják ki azokat a, a, szab, a szerzeteseket, akik békésen tüntetnek szabadságjogaikért. A vietnámi hatóságok erre reagálva az EU misszióvezetőkkel együtt közösen válasza miatt az EU misszió vezetői úgy gondolják, hogy közösen látogatást tesznek a Kolostorban. És az ő ott készített értékelésük alapján további lépések tervezhetők. A, kö, a, ké a kérdés a következő EU-Vietnám emberi jogi párbeszéden december elején Hanoiban tervezett ülésén kerül napirendre az Európai Parlament határozatát a vietnámi emberi jogi helyzettel kapcsolatban a múlt héten amúgy is elfogadták, és ez valószínűleg segít abban, hogy a helyzetre irányítsunk további figyelmet is. Addig természetesen remélhetőleg, hogy a kormányzat is áttekinti álláspontját a kérdéssel kapcsolatban. Mm, Köszönöm szépen. Nem tudom, Jegle asszony kíván-e bármit megjegyezni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, kollégáimnak is, hogy elfogadták a határozatot a múlt héten Strasbourgban. Nagyon sok kérdésről beszéltünk ma itt, amelynek emberi jogi hát Eh, problémája van a háttérben, és tulajdonképpen fontos, hogy végig gondoljunk mindent, mi az, amit eh, közösen tehetünk a jövőben ezért, de ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Akkor nézzük a következő kérdést. A kérdés feltevője Nielsen kollega. Vízhozzáférés az izraeli-palesztin eh, konfliktusban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 Akkor most elkezdhetem? Oké, okay, sorry. Um... Elnézést. Arra emlékeztettem, hogy van egy általános alapelv, illetve vannak alapelveink a megszállt területekről származó termékek esetében, és ezek alapján az EU úgy tekinti, hogy az izraeli EU társulási szerződés az kizárólag Izrael állam területére vonatkozik a nemzetközileg elismert értelemben. És az ENSZ BT megfelelő határozatai alapján. Ez pedig azt jelenti, hogy az izraeli településekről származó termékek, azok nem jogosultak vámkedvezményre, akkor, amikor a közösség területére behozzák őket. Több dokumentum is tartalmazza ezt, tehát többek között az importőrök számára készült tájékoztató, amely 2005-ben jelent meg a hivatalos közlönyben, és ez továbbra is hatályban van. Ez a kérdés az új mezőgazdasági megállapodásra vonatkozik, amely a mezőgazdasági kereskedelem, illetve termékek és halászati termékek kereskedelmének a liberalizálását célozza, és 2010 januárjában lép majd életben. Ennek az alapja azonban továbbra is az említett alapelv, vagyis legyen szó mezőgazdasági termékekről, vagy halászati termékekről, amelyek az izraeli településekről származnak, azok továbbra sem jogosultak vámkedvezményre, ahogyha az EU-ba behozzák őket. A másik kérdés pedig a vízhez való hozzáférés. És konkrétan egy olyan jelentésre áll kapcsolatban, amely az Amnesty International égisz alatt készült a megszállt palesztin területek, illetve Izrael vízhez jutási kérdéseivel foglalkozik. Az Európai Bizottság ezt jól ismeri, az Amnesty International Lehet tartottuk a kapcsolatot, ismerjük a tartalmát és vizsgáljuk. Nemrég jelent meg. Körültekintően át fogjuk tanulmányozni. Ami pedig a víz, illetve a csatornázás helyzetét, illetve az egészségügyi állapotokat illeti a nemzetközi jog alapján. Azt mondhatjuk, hogy a nemzetközi jogi alapdokumentumokban nincsen nevesítetten a vészhez jutásnak a joga. Azonban 92-ben az ezzel foglalkozó bizottság így értelmezte a szociális és kulturális jogokról szóló nemzetközi megállapodást hogy ez a megfelelő életszínvonal keretében a vízhez jutást is magában foglalja. És a e, vízhez egészségügyi ellátáshoz jutó e, jutás e, alapjog, amelyet az ENSZ emberi jogi tanácsa is elismert. Az EU független szakértői is, tehát ennek az értelmében tekintik a vízhez jutást. És most a konkrét régióra rátérve, az Európa Bizottság elismeri, hogy kihívások merülnek fel a vízhez való hozzáférés, felhasználás területén, és itt az izraeli és a palesztin megszállt területek között feszültségek vannak. Az emberi jogokat érvényesíteni kell. A diszkrimináció tilalma eh, területén is eh, például, és a vízhez kell juttatni a lakosságot. Izraelt és a szomszédait is arra eh, ösztönözzük, hogy a béketárgyalások keretében a víz ügyével is foglalkozzanak, és ezt rendezik. Ami pedig a képviselő kérdését illeti, tehát mi a helyzet a vízzel, és az Európai Bizottság hogyan támogatja az erre vonatkozó fejlesztési projekteket, beruházásokat. Számos projektet támogatott az EU az évek során. Például a regionális vizek adatbázis egy jó példa erre, az izraeli, jordán és a palesztin hatóságok egymás között megállapodtak a vízügyi információk kölcsönös elérhetővé tételéről. Humanitárius segítséget is nyújtunk folyamatosan a gázai vízügyi helyzet javítása érdekében. És mindig is azt a politikát követtük, hogy nyomást gyakorolunk Izraelre a határon érvényesített korlátozásoknak az enyhítésére, és hogy segítsék a vízellátásnak az újjáépítését többek között. Különösen az évelei háborút követően az Európai Bizottság finanszírozott beruházásokat, amelyeknek az volt a céljuk, hogy Gázában javuljon a vízellátás és a szennyvíz elvezetés a palesztin hatóság számára. Tehát pénzügyi segítséget nyújtottunk Cisjordánia területén is, és ennek is az volt a célja, hogy javuljon a vízellátás és a szennyvíz helyzet. az Izrael való politikai párbeszédünk keretében ezt rendszeresen felvetjük az európai szomszédsági politikai keretei között. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo. Czy pani poseł e, Nielsen wypowiedzieć się jeszcze w tym. Köszönöm, Kill Nielsen asszony szeretne pár szót szólni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Nos, nem találom megnyugtatónak ezt a választ az izraeli termékek nyomon követhetőségét figyelembe véve, amely nagyon nehezen érvényesíthető, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a megfelelő eszköz erre. És például összekeverednek a gyümölcs rekeszekben a különböző hátterű gyümölcsök. Tehát ahhoz nagyon mélyrehatóan bele kéne merülni ebbe a kérdésbe. Egy fontos adatbázis jött létre, amely elérhető az érdekeltek számára, és több mint ezer vállalkozás érintett ebben a kérdésben. A telepek termését továbbítja vagy hasznosítja. És Izraelben meglehetősen ismert szervezetekről van szó. Veolia, illetve Dexia és az Agrexco főképpen. A Jordán völgyében 70%-ban ők gyűjtik be és exportálják a gyümölcsöket és a terméseket Ugyanakkor 90%-ban palesztin arabok dolgoznak nehéz körülmények között, és jóval alacsonyabb fizetésért, mint amit az izraeli szabályozás előírna a mezőgazdaságban. És megállapítottuk, hogy néha palesztin termékként címkézik a termékeket, amikor olyan országok felé exportálnak, Európában, ahol az izraeli termékeket bolykottálnak, és ahogy szélesedik a bolykotnak a köre, a palesztin civil társadalom, a szakszervezetek, a gazdák szövetségei azzal fordultak Európához, hogy elfogadhatatlan körülmények között termelt termékeket ne engedjenek be ott, ahol az emberi jogokat nem tartják tiszteletben, azonnan származó termékeket ne lehessen exportálni Európába. Valódi politikai akarat jelent meg, tehát, és meg kellene nézni, hogy a datolják, a fügék, a paradicsomok pontosan onnan származnak. Köszönöm. E, Köszönjük. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság válasza nem volt kielégítő a Kirnészen asszony számára, azért arra kérjük, hogy az Európai Bizottságot, hogy folytassa a munkáját ezen a téren.